Herzlichen Dank, ich danke für die Liebes... Köszönöm szépen ezt a szerelmi kinyilatkoztatást. Ich bedanke mich für deine netten Worte. Köszönöm szépen azokat a kedves szavakat, hogy a kedves kollega már korán reggel barátnak szólított, még akkor is, hogyha közvetlen, ez a közvetett módon történt ez. So. Gestalt. Wir haben... Nos, tanokjelentéssel indítunk. Tanok kolléga kíván-e bármit szólni a saját maga védelmében? Igen, köszönöm szépen, elnök úr, mert mindent elmondtam tegnap este, nem akarom magamat ismételgetni. A fő pontok az elmúlt napokban következőek voltak, a kompromisszumos módosítákkal sikerült tárgyalnunk számos módosítóról. A 13-as kompromisszum a, a szomáli föld kapcsáról szól, illetve arról, hogy ezt elfogadjuk egy külön területről, kerületként. Óriási megosztottságban ezzel kapcsolatban voltak viták az eljárás szabályzattal kapcsolatban is, mert az EPP nem igazán örül ennek a 13-as kompromisszumnak, és ha jól értelmeztem, akkor a szakbizottság főtitkárával is megadtuk ezt. A kompromisszumos módosításról szavazzunk, majd lesz egy külön szavazás, és a Dajan módosításról, amely törölni akarja a szomáli föld kifejezést. Ez eléggé sajnálatos, mert így kitöröljük egy mozdulattal a legnagyobb külpolitikai kihívást, vagyis a szomáli föld elismerését. Én ezt nem javasolnám és azt gondolom, hogy az EPP-nek át kell gondolnia ezt a, az álláspontot. Én semlegesen fogalmaztam meg, és a londoni konferencia, amely a fő konferencia volt Szomáliával kapcsolatban az év elején, az korábban kiemelte Szomáli földet kifejezett módon, tehát nem igazán akartak ezt így kitörölni, és ebben a világvezető is megalapodtak, tehát az EPP álláspontja nem igazán képviselhető most ez alkalommal. Elnök, köszönöm szépen. Akkor következik a szavazás egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 75-ös mellette. Ellene Azt inkább nézzük meg. 75-ös. De valószínűleg elfogadtuk. Hogyha az EPP és a szocialisták részt vesznek együtt a szavazáson. Lezártam a szavazást. Hetvenhat. Ki támogatja? ki ellenzi. Elfogadtuk. 77 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 78 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 79 két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 80 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 85-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 103 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 104 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 105 mellette tehát 105-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Ez egy újabb találmány. 6A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 116. Na, aber ist hier was anzunehmen. Ne, false, false, false, false. Hier war. 119 119. Mellett ellene tartózkodik elutasítva. 120 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 121 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 122 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 123 első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 123 második rész mellett, mellette ki támogatja ezt, ki ellenzi, tartózkodik elutasítva. 124 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 125 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 7-es kompromisszum szóbeli módosítóval együtt, ki támogatja, ellene tartózkodik elfogadtuk, most rátérünk a 129-esre két részben az első rész mellette, ellene tartózkodik elutasítva, Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 130 mellette. Ellenőrizzük az előzőt. 129-es második részét ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Ich auch noch nicht sehe ich gerade, deswegen tut sie auch nicht. Das ist, das ist hier. Da sind vier Karten.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 a 130-asra mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 131-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 132-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, a szocialista frakció néha szavazhatna, sokat segítene. Nem igazán. Az egész frakció nem szavaz. 133-as mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 134-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 135-ös mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 136 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 137 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 140-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 142 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 144-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 146 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 147 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 148 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 149 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk 154 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 155 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 156 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 157 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 168 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 169 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 170-es külön szavazás első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 171-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig rátérünk a 13-as kompromisszumra mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük. Check, then. Compromesso 13.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 179-es következik. 179-es. 179-es. Mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Quindi 171 179-est ellenőrizzük. Die Abstimmung ist a szavazást lezártam. Egyelzetek meg itt mellettem. 31, igen, 15 nem szavazattal, egy tartózkodással elfogadtuk, most pedig 182-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 183 mellette ellenem tartózkodik, elfogadtuk. 184 mellette ellenem tartózkodik, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig rátérünk a 189-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 189 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 190 mellette. Ellene tartózkodik elfogadtuk. 191 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 193 192 mellette. Ellene tartózkodik elfogadtuk. 194-es mellette. Ellene tartózkodik elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 200 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 201 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 205 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 207 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 208 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 209 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 210 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 211 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 214 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 215 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 13 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 14 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 16-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 18-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 19 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 20 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28 mellette. 28 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31 részenkénti szavazás első rész mellette. Ellenen tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 37-es első rész mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 39-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 40-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 41-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 42 mellette, ellene tartózkodik, elfog, elutasítva, 43 mellette, 43-as, 43-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 48 mellette ellene elutasítva. 49 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 50-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 51-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 52 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 53 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 54 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 55 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 56 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 39-est elfogadtuk? Igen. Akkor az 58-as következik mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 59-es mellette. Ellene tartózkodik elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 61 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 63-astól 71-esig kitámogatja, ki ellenzi, Akkor csak a 69-eségi. 63-tól 69-ig. 71 69-es kivételébe ki támogatja ezt? 69 világít a Azt mondta, hogy 69-es kivételével akar. 69-es ig lesz akkor szavazás. 63-69-ig ki támogatja ezt. 69-ig ki támogatja ezt. Ki ellenzi tartózkodik. Elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 71-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 1-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 2-es mellette, e, ellene tartózkodik, elfogadtuk, a 3-12-esig blogban szavazhatunk? Miért nem? Dann machen wir durch. Zwei dafür bocsánat, akkor kettes mellette, hármas mellette, négyes mellette, mellette tartozkodik elfogadtuk, hatos mellette, tartozkodik elfogadtuk, hetes mellette, elméne tartozkodik elfogadtuk, nyolcas mellette, elméne tartozkodik elfogadtuk, kilences mellette, elméne tartozkodik elfogadtuk, tíz mellette, elméne tartózkodik, elfogadtuk, 11 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 12 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, deve 2 mellette, elfogadtuk, deve 3 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, deve 4 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, deve 5 mellette, ellene tartózkodik, deve 5, még egyszer mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Der Antrag ist mit 28 zu 8. Elfogadtuk 28-18 arányba, most pedig a végső szavazás következik elektronikusan. Abstimmung ist geschlossen. Szavazás lezártam. 42 igen, 6 nem, egy tartózkodás mellett elfogadtuk ezt a jelentést. Charles, gratulálunk szívvel, és így rátérünk arra a véleményre, amely a török cipriota közösség támogatásáról szól, Janak Olszon a jelentés. Tevője Marietta kívánsz -e szólni? Nem. Akkor egyes kompromisszum következik mellette, erre ne tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 26-os módosító következik, mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 29 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 30-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, el, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes mellette, ellenet... melyiket? A 8-ast? So. Die Abstimmung ist geschlossen. A szavazást lezártam. Hát igen. Egyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Elektronikus végső szavazásra kerül most sor. Tessék, szavazást megnyitottam. Most pedig le is zártam. Das ist angenommen. Elfogadtunk, szívből gratulálunk Mariettének. És akkor most a montenegrói ö, országjelentés következik. Ismét tanok úr ragadja magához a szót. Ich bitte doch die Kollegen auf den billigen Plätzen ruhig zu sein. Kérem, hogy az olcsó helyeken ülők is őrizzék meg nyugalmukat. Mr. David, I understand you, but... David úr, én értem magát, de So, Charles, du hast das Wort. Charles, tiéd a szó. Tanok úr, Und ja, so. Hm? Mr. Tenok. Tenok úr, szeretne hozzáfogni? Kérem, maradjanak csendben. Right, Mr. Chairman. Elnök úr, nézzük akkor Montenegrót. 2010. december óta tagjelölt ország, most pedig már tárgyalásokat folytatja a, a, az Európai Uniós csatlakozás, elég jól halad, folyamatosan egyre közelebb kerül a csatlakozáshoz, és azért vannak kisebb gondok. Montenegró kis ország, és ugye eléggé összekuszálódtak a, a viszonyok nagyon sokszor a különböző személyek egy családba tartoznak, vagy együtt tanultak, stb. stb. De elmondhatjuk, hogy minden egyes politikai párt úgy gondolja, hogy integrálódni kéne az Európai Unióba. Öt részre lehet tagolni a jelentésemet, az első általános jellegű általános jellegű megjegyzések a választásokról. Nos, most, hogy már elkezdődött a tárgyalások, a 23. fejezete fognak kezdeni az igazságszolgáltatás, illetve biztonság és szabadság. Egyébként pedig Svédország vétóval kíván élni, illetve hát ezt, ezt is fellebentették, hogy nehogy elkezdjék a tárgyalásokat. A Montenegro nagyon komolyan kiállt a korrupció elleni harcban, illetve a, a szerező bűnözés elleni harcban, de hát ezzel ugye nincsenek egyedül, ez gond sok Balkán országban. Nagyon fontos az, hogy az igazságszolgáltatás, a bíróság független legyen, legyen, legyen felett a civil társadalom, a médiakultúrát is erősíteni kell. A múltban a különböző tényfeltáró újságírókat sokszor megfélemlítették, aztán a kisebbségekkel is gondok vannak, az etnikai kisebbségekre gondolok, illetve az LGBT kisebbség. Múlt héten Strasbourgban egy LGBT aktivistával találkoztam, aki azt állította, hogy diszkriminálják, és a, és a rendőrség egyáltalán nem is foglalkozik azzal, hogy vizsgálódjon ebben, és egy olyan szeméről van szó, aki nyíltan vállalja homoszexualitását. Aztán WTO-hoz 2011-ben kíván, kezdték el a WTO-val a tárgyalásokat a csatlakozással kapcsolatban, hogy ez megtörténik, akkor azt gondolom, hogy végre fejlődnek az iparágak, tehát nem csak turizmusból fog élni Montenegro, aztán a munkaügyi viszonyokat is rendezni kell, a munka körülményeket, Nos, aztán természetesen nagyon fontos az is, hogy hogy megfelelően erős legyen a valuta, hiszen az euró is egzisztenciális válságban van, de turisták azért még érkeznek Montenegróba. Nos, nagyon fontos az is, hogy milyen jogszabályok születnek, de hát a jogszabályalkotás egy dolog, ezeket megvalósítani egy másik dolog. Még egy dolog, regionális együttműködés, illetve kétoldalú ügyek. Elég pozitív a helyzet, Montenegrónak egészséges a kapcsolata a szomszédaival. A, a, arról ismert Montenegró, hogy hogy nagyon stabil tagja a régiónak, együttműködik a, a, a együttműködik a tagjai, a szomszédaival, Szlovéniával, illetve illetve Horvátországgal, és hát a montenegrói nyelv érthető Boszniában, illetve Horvátországban is. Egy nyelvcsaládról van szó, mások azt mondják, hogy ez igazából egy nyelv, de ez most más lapra tartozik. Vannak olyan is, akik azt gondolják, hogy minden egyes nyelvhez külön, külön tolmácsfülke kell. Nos, a voltak olyan elképzelések, olyan vádak is, hogy a szerb bűnözők Montenegróban menekülnek, most azonban bebizonyosodott, hogy a montenegrói hatóságok eljárnak és betartatják a törvényeket, hiszen nyilvánvalóan elfogadhatatlan, hogy a szerb szervezet bűnözés tagjai Montenegróban meneküljenek. Ne felejtjük el azt sem, hogy Horvátország nagyon jó példával járt elől, hiszen egy korábbi miniszterelnököt letartóztatta korrupciós vádakkal. Aztán a Nemzetközi Büntetőbíróság kérdése is fölmerül, de Montenegro alapvetően jó példával jár elől. Az Egyesült Királyság és Montenegro közötti kapcsolatokért felelősek azt mondták nekem, hogy hogy, hogy nem valószínű, hogy a következő évtizedben Horvátországon kívül egy más nyugat-balkáni ország is csatlakozna, de Montenegro a legreményteljesebb eset. Ez a helyzet azonban politikai szempontból, hogy Horvátország után egy nagy űr következik. Hát meg kell nézni majd, hogy 2016 után mi lesz a helyzet. Jelenleg elmondhatom, hogy Montenegro meg csinálta a házi feladatát, alapvetően minden jól halad, és miután én vagyok a montenegrói ügy felelőse, csak jó hírekkel szolgálhatok. Köszönöm szépen. Kuka. Thank you, Mr. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök Or Nagyon összefogottan írta meg Tanek úr a jelentését. Nagyon fontos kérdéseket kap, fogalmazott meg Montenegróval kapcsolatban, én csak néhány kérdésre szeretnék kitérni, amelyek benne vannak a jelentésben. A jelentés jól fókuszál olyan kérdésekre, mint az igazságszolgáltatás, a belügy, a szervezetbűnözés és korrupció, a közigazgatás, a kapacitás növelés, a tárgyalásokra. Ezen területekre való koncentrálás nagyon fontos lesz a csatlakozási tárgyalások során. Különösen szeretném hangsúlyozni, annak a szükségességét, hogy az igazságszolgáltatás és a korrupció és a szervezet bűnözés elleni harc megerősítése nagyon fontos. Mi itt világos és kézzelfogható eredményeket várunk. Ez a nyomozást és a magas szintű korrupciós ügyeknek a bíróság eléhozását jelenti. A tárgyalás csatlakozási tárgyalásokra meg kell erősítenie Montenegrónak az intézményi és alkotmányos kapacitását. Ugyanakkor örülök, hogy a jelentés kitér arra, hogy a politika kialakítás és a civil társadalom közötti kapcsolat megerősítéséről is szól, különösen amikor a csatlakozási tárgyalások témáiról van szó. A munkacsoportnak a munkájába, eh, munkacsoportot is eh, eh, közvetlenül bevonták a csatlakozási tárgyalásokba, és azt hiszem, hogy ez egy olyan példa, amelyet más országok is példaként tekinthetnének. Végül pedig az év korábbi részében választások is voltak, és az új kormánynak új, friss mandátuma van, hogy az EU programmal foglalkozzon, és szerintünk, szerintem ösztönöznünk kell Montenegrót, és dicsérni őket az eddig elvégzett munkáért. Köszönöm. Köszönöm szépen. Uh, köszönöm szépen. Uh, Montenegro Köszönöm szépen ezt a szöveget Tanok úrnak. Én még emlékszem arra a jelentésre, amit egy évvel ezelőtt Tanok úr írt Montenegróról. Már az a jelentés is nagyon jó volt, de ez még jobban alátámasztja mindezt. Szeretném én is megerősíteni azt, hogy valóban el kell ismerni azt, hogy tényleg történtek előlépések Montenegró részéről, szabad választások történtek, és az is egyértelmű, hogy erősödött a parlament szerepe, és ezt is előrelépésként kell tekintenünk. A médiákban talán megtapasztalható megszégyenítés volt egy olyan pont, amit kritizáltunk, ezen kívül azt is kiemeltük, hogy a civil társadalmat továbbra is erősíteni kell, korrupciós problémák még mindig fennállnak, ezeken is javítani kell, és ezen kívül a diszkriminációt is le kell eh, küzdeni, és az esélyegyenlőséget kell támogatnunk. Jelenleg eh, nem tudok sokat ehhez eh, hozzáfűzni, Valószínűleg módosítókat be fogok nyújtani, de minden esetre elégedett vagyok a jelenlegi szöveggel. Úgy vélem, hogy a többi frakció is majd benyújt még módosítókat, és nagyon örülök annak, hogy császtanokkal erről beszélgethetünk. Lunacek asszony. Igen, már itt is vagyok. So like to comment, uh, Szeretnék uh, gratulálni Csenök úrnak a jelentéshez, hiszen egy nagyon pontos és összefogott jelentés volt a montenegrói helyzetről. Örülök annak, hogy nagyobb többsége a parlamentnek támogatja a, a bővítési folyamat során a Montenegróval való előrehaladást. Találkozunk a parlamenti képviselőkkel holnap után, és ez is hozzájárul majd ahhoz, hogy láthassuk, hogy mit vehetünk még bele a jelentésbe Tenek ura közösen a módosítókat illetően. Néhány kérdésre szeretnék kitérni. Talán jó lenne megemlíteni azt is, hogy Montenegro az alkotmányában is említi, hogy ökológiai ország. Ez fontos a nagy turisztikai és energiatermelési projektek szempontjából, tehát ezzel kapcsolatban előrébb kell még lepni, de egyáltalán, hogy az alkotmányban utalnak rá, ez azt jelenti, hogy valóban környezettudatosabb országá szeretnék Pontenegrot tenni. Mi egyetértünk azzal, hogy e, a bizottság elkezdi 23-án és 24-án a munkát, e, hiszen még a korrupciós e, ügyekkel kapcsolatban nagyon sok tennivaló van, magas szinten a kormány körül vagy a kormányban is előfordulnak, ezért épp ezért a folyamat szempontjából ezekről még kell tenni. Örülök annak is, hogy Tenok úr beszélt a civil társadalommal való együttműködésről is. Tartottunk egy meghallgatást múlt héten, vagy két héttel ezelőtt, az átláthatóságról a bővítési folyamatban, és jó példákat is hallottunk a horvátok emlégették azt, hogy hogyan lehetne jobban tenni a dolgokat a jövőben. Tehát ezt még bele kell, bele lehet venni ebbe a folyamatba konkrét példákat említve. A parlament felügyeleti szerepét illetően pozitív módon meglepődtem a múlt héten, amikor a montenegrói nagykövettel találkoztunk e, a e, közös külés biztonsági politika előkészítési ülésén e, vannak olyan fontos parlamenti bizottságok, mint az EU integrációs, aztán az auditáló bizottság, amelyeknek a vezetését az ellenzéki pártok kezébe adták. Tehát ez, ez azt jelenti, hogy egy nagyon pozitív előrelépés. Tenik Orr is utalt e, e, arra, hogy Szimbolyevics úrral találkozott a múlt héten, és amit ő eddig letett az asztalra, az nagyon fontos, de szeretnék ugyanakkor utalni arra, hogy a a kormány, bár az országban nagyon nagy még a homofóbia, a kormány egy eh, cselekvési tervet ki eh, eh, dolgozott, és regionális konferenciát tartott idén tavasszal a diszkrimináció ellen, és ez azt jelenti, hogy, a problém, hogy az országban létező problémákkal foglalkozik a, a kormány, és a közösséget foglalkoztató kérdésekkel is, kérdésekre is figyelmet formít. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Csatlakoznék azokhoz, akik elismerően szóltak a jelentésről, illetve szeretnék néhány szóval én is szólni Tenok úr rövid a velős jelentéséről. A montenegrói helyzetben az az egyik nagyon jó, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásról döntés született tehát az összes párt támogatja ezt az elképzelést. A második dolog, hogy civil társadalom sikeresen részt vesz a tárgyalások előkészítésében, és végül, de nem utolsó sorban úgy tűnik, hogy Montenegro sikeresen fogja a tárgyalási fejezeteket megnyitni, illetve lezárni, amikor már tényleg a konkrét tárgyalásoknál tartanak. Még egy dolgot hangsúlyoznék, a korrupció kérdése, ugye általános jellegű probléma Dél-Kelet-Európában, de ahogy megtudtuk, jelentősen lecsökkent ez a probléma a társadalomban, Montenegróban, odafigyelnek rá az emberek, és sok konkrét lépést tettek, hogy fellepjenek a korrupció ellen vannak még nyitott kérdések a szomszédos országokkal, de ezek nem túlsúlyos kérdések. Jelenleg is dolgoznak ezeken, de szeretném azt hangsúlyozni, hogy a kétoldalú a kétoldalú kérdésekben azért még van a komoly, megoldatlan problémák is, például határ, rokkal kapcsolatban, és jó lenne, hogyha ezt a közeljövőben megoldanák, különben ez tényleg gond lesz. Azt is szeretném elmondani, hogy tény, hogy Montenegro, Montenegrót a saját érdemei alapján kell elbírálni, de természetesen nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy Montenegro délkelete Európában van, tehát azt is vizsgálni kell, hogy milyen a kapcsolata a környező országokkal. Köszönöm szépen! Köszönöm. κύριε Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. A tenok jelentés nagyon érdekes, nagyon objektív munka ez, és nagyon pontos. Néhány olyan dologra szeretnék utalni, ami nem szerepel a jelentésben, de úgy gondolom, hogy itt lenne a helyük hiszen a Montenegróról alkotott véleményünket mindenképpen ezt ki kell egészíteni. Fontos kérdésnek tartom a korrupciót. A korrupció széles körben elterjedt, és véleményem szerint itt nem csupán a balkáni korrupcióról van szó, tehát fekete üzletelés, nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy Montenegro kiárusítja természeti kincseit, illetve, hogy nagyon komoly külföldi beruházásokat is tesznek. Tehát korrupciós fejleményeket fedezünk fel. Egy kérdést kell feltennünk. Azon vállalatok, amelyek felvásárolják a természeti erőforrásokat, és amelyek amelyek a turizmusban is élen járnak, milyen adókat fizetnek a montenegrói kormánynak? Mit, milyen, mit, mennyiben profitál a montenegrói kormány a külföldi vállalat, ezen külföldi vállalatok jelenlétéből aztán? Említette a zöld kollégám a környezetvédelmi kérdéseket, próbálják azt elérni Montenegróban, hogy egyfajta turista paradicsom legyen. Fönnáll a veszély annak, hogy itt, hogy ezzel a gyors profit és a spekuláció előtt nyitjuk meg a kapukat. Tehát még egy dolog, a munkanélküliségi ráta. Hát ha jól láttam, a munkanélküliségi rátára vonatkozó adatokat egyre nő a munkanélküliség már csak nem 19%-nál tartunk, ez egyáltalán nem alacsony, és tudom, hogy az Európai Unióban is nagyon sok olyan ország van, amelyben hasonló, vagy még magasabb a munkanélküliségi ráta, de azért ez nem jó jel. Kérdezem, hogy mit tesz Montenegro azért, hogy fölvegye a harcot ezen problémával szemben. Gondolok itt elsősorban a fiatalok munkanélküliségre még egy dolog, még egy észrevétel jó lenne, hogyha ez is szerepelne a jelentésben, és erről majd be is adok néhány módos, módosítást. A különböző közszolgáltatások kérdéséről van szó, illetve az oktatásról, a képzésről. Hogy lesznek frakciómódosításaink jó lenne, hogyha az oktatáshoz való hozzájutás kérdése szerepelne a jelentésben. Ez véleményem szerint problematikus azon családok számára, amelyek szemlény körülmények között élnek. Albániában is hasonló problémáról van tudomásunk, tehát ki kéne hangsúlyozni ezt a, ezt a témát, ezt a problémát. Tehát arról van szó, hogy hogy mindenképpen oda kell figyelni erre a területre, és hiszen ebből profitálhatna a teljes montenegrói lakosság. Tehát férjenek hozzá az oktatáshoz azok is, akik, akik szegények. Köszönöm, mondja az elnök, az árnyékjelentéstevők már mind szót kaptak. Péter Le és Kacsin urak jelentkeztek még, utána Langen úr és a bizottság mindenki arra kér, hogy röviden szóljon hozzá, mert van még két napi rendőpontunk, Kína és Irak. Nagyon kevés időnk már van. Kérem, egy perc alatt próbálják meg elmondani, amit gondolnak. Először Péter Le úr, és aztán Kacsin. Ne oglašam se iz vljudnosti zaradi skupne preteklosti, ampak iz želje Nem azért szólok hozzá, mert közös a történelmünk, hanem közös jövőt szeretnék a mi, az én országom és Montenegro között előrelépés történt több terület, de szerintem a jogrend és az igazságszolgáltatás, a bíróságok függetlensége terén többet kell tenni, tehát kevesebb korrupció kell és több administratív kapacitás. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, szép rövid volt, Kacsinu. Köszönöm, elnök úr. Črna je najmanjša država v regiji. A régió legkisebb országa és Jugoszláviában is a legkisebb köztársaság volt Montenegro, de ma úttörő szerepet játszik a nyugat-balkáni országok szempontjából. Horvátország után nagyon fontos, hogy egy másik ambiciózus ország szeretne vezető szerepet játszani eh, a régióban. Már két fejezetet megnyitottak az év vége előtt, és a 25. Eh, fejezetet is eh, megnyitják, amely a tudományjal és a kutatással foglalkozik, és ezt is nem sokára lezárjuk majd. Azt hiszem, hogy stabilizáló szerepük a régióban nagyon fontos a NATO tagjaival szeretnéknek válni, és nyilvánvalóan ez a szélesebb körű régiónak a stabilitását is biztosítani fogja. Ugyanakkor Montenegro elnöke a szerb és Koszobó, Koszovó, tehát Nikolics és Jajeva urakat meghívta párbeszédre. Még sosem volt ilyen szintű párbeszéd, hiszen Montenegro csak néhány évvel ezelőtt vált le Szerbiáról, és már is ilyen jelentős szerepet játszanak, és ezért gratulálni kell nekik. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek is, hiszen ez egy nagyon magas szintű jelentés, és azt hiszem, hogy a hét során csatlakozni fog a montenegrói delegációval tartott találkozásai során is. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy meghívtak a jelentéssel kapcsolatban. A jelentés megfelel a bizottságnak az ország jelentésében foglaltaknak, ezt októberben adtuk ki, és ez megerősíti a bizottságnak az üzeneteit is, különösen azt, hogy a montenegrói kormánynak koncentrálni kell az EU integrációs programra, és a pártok közötti konszenzust is el kell érni az EU integráció szempontjából fontos témákban. Ez fontos a, választások után is, ezek épp most történtek meg, és december elején megalakul az új kormány is. Az egyik legfontosabb kérdés az új kormány számára az alkotmányos rendelkezések elfogadása az igazságszolgáltatás reformja szempontjából. Szeretném megerősíteni azt is, hogy egészében véve a munkacsoportok tárgyalása a nem kormány civil szervezetek képviseletével támogatja a tárgyalásoknak az inkluzív jellegét. Ezen kívül erősíti, hogy Montenegro, amelynek korlátozott az adminisztrációs kapacitása, ezt a szakérmet igénybe veheti. Végül a kétoldalú kérdéseket illetően a szomszédos országokkal való problémákat kell megoldani, és a mi oldalunkról is ezt a politikát támogatjuk, eh, hogy késedelem nélkül folytassák ezt a eh, politikát, eh, a csatlakozás előtt meg kell oldani ezeket a kérdéseket. Szeretnék tájékoztatni az összes, tehát a, a maga csatlakozási folyamatról, az átvilágítási folyamat 2013. júniusban fog lejár, lejárni, lezárulni, de már is vannak a 23 és 24-es fejezettel kapcsolatos jelentések, és nagyon jó az előrehaladás, és a soros elnökség majd felkéri Montenegrót a cselekvési tervnek a benyújtására azért, hogy a jövő év első felében ezt megbeszélhessük. Említették már, hogy az ősz 25-ös fejezet, tehát a kutatással folytató fejezetnek kell kapcsolatos tárgyalások is nem sokára megtörténnek, és hogyha sikerül jól haladni az év vége felé, akkor lesz egy konferencia december 18-án, hogy megnézzük, hogy milyen haladást mutat Montenegro ebben a folyamatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mielőtt megadom a szót Tennok úrnak, hogy lezárja a vitát, hadd mondjam el, hogy a módosítók beterjesztésének határideje december 11-e déli 12 óra. Tenok úron következik. Köszönöm elnök úr távirat és stílusban, köszönöm a kollégáknak, akik sok szép szót szóltak erre a jelentésről, köszönet a titkárságnak, Peter Bernsteinnak legfőképpen, aki segített a megírásával. Montenegró kisország, de jó irányba halad. Lunacek asszony utalt arra, hogy mennyire környezetbarát ország, de hát eh, ugye mindig nehéz a gazdasági célkitűzéseket összeegyeztetni a környezetvédelmi megfontolásokkal, hát ennek kiegyensúlyoznaknak kell lenni, és tudom, hogy ezek nehéz döntések, amelyeket a montenegrói kormánynak kell meghozni. Vágó úr említette a határviták kérdését, és a bizottság is mondott erről néhány szót, nos hát remélhetőleg Horvátország csatlakozására ez már megoldódik, és jó lenne, hogyha ezt a nemzetközi bíróság megoldaná addigra. A GUE-s kollégának kell mondom, hogy természetesen a munkanélküliség probléma, és nagyon fontos, hogy legyen egyfajta stratégiája ennek az országnak erre a problémára, és ehhez hozzátartozik az oktatás problémája is, aztán az igazságszolgáltatás, hogy a bírói függetlenség nagyon fontos, de kicsi ország, mindenki ismer mindenkit, és hogyha valaki nem ismeri a bírót, hát nehéz ezt elképzelni, nyilván összefut vele az ember. Mindent megtesz azért a montenegrói kormányzat, hogy megfelelően képezze a bírákat, illetve hogy függetlenek legyenek. Kacsin úr említette a montenegrói parlamenti képviselőket. Én Berlinbe megyek, csütörtök jövök vissza, de próbálom azt elérni, hogy eh, még a montenegrói képviselőkkel összetalálkozzak. Köszönöm mindenkinek a támogatást, és eh, hajrá Montenegró! Thank you, Mr. Tanok. Köszönöm, Tanok úr. Akkor térjük rá a következő napi rendi pontra, az EU-Kína közötti kapcsolatok. Bastian Belder jelentéstevő itt van, körünkben. Az AFET jelentés nem foglalkozik azon kérdésekkel, amelyek már szólt az INTA jelentése. A parlament elfogadott egy INTA jelentést 2012. május 23-án a EU-Kína kereskedelmi kapcsolatokról, és pont ezért az INTA úgy döntött, hogy nem készít véleményt a mi jelentésünkről. Bizonyos szakbizottsági tagok benyújtottak olyan módosításokat, amelyeknek a témája a, a kereskedelem, de miután kereskedelem nem szól ez a jelentés, és erről, ezt igaz, erről már véleményt formáltak, véleményt formált az elnökök értekezleket is, tehát ezeket a módosítókat nem tudjuk elfogadni. A legtöbb beterjesztő képviselő már észlelte a problémát, és vissza is vonták a módosító, módosítókat. Ma a második eszmecserére kerül sor. A módosítók előterjesztésének határideje október 9-e volt, dél. 333 módosító érkezett addig, és 21 kompromisszumos módosítót dolgozott ki azóta a jelentéstevő. Most Bastian Belder következik, tessék. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani önöknek a benyújtott eh, több mint 300 eh, módosítóért. Nagyon fontos ez a jelentés eh, Európa az Uniónak a Kína kapcsolatai szempontjából. 21 kompromisszumot készítettünk el az elnyék jelentéstevőkkel. Ezek a kompromisszumok a következő eh, bekezdésekre vonatkoznak, ezekre felsorolom. A, H, I, L, N, O, egy, hármas, négyes, nyolcas, tízes, tizenegyes, tizenkettes, tizenhármas, tizenötös és tizennyolcas bekezdésekre vonatkoznak ezek a kompromisszumok. Olyan pontok, és vannak, amiket szeretnék kiemelni, tegnap este kaptam egy javaslatot a tízes kompromisszum esetében az ALDE azt javasolja, hogy itt legyen egyfajta módosítás. Itt a kommunista pártról van szó, a kínai kommunista pártról, és írjuk azt, hogy a kínai kommunista párt népszerű, és ehhez azt szeretnék írni, hogy egy széleskörű népszerűségnek ör, örvend a kínai kommunista párt. Én, ha jól tudom, a szocialista koordinátorok már pozitívan reagáltak erre a javaslatra. Van még egy dolog, amit szeretnék kiemelni, ez vonatkozik a tajvani kínai kapcsolatokra. Itt a kereskedelmi kapcsolatok mellett a külügyi helyzetet is megemlítjük. Ez a saját javaslatomra történt. Emlékeztetni kell a kínai, kínai és Japán közötti történelmi, de kereskedelmi szempontból fontos kapcsolatokra, és emlékeztetni eh, arra, kell emlékeztetni arra is, hogy ezen a nyáron voltak eh, bizonyos feszültségek eh, területi szempontból a két ország között, a 20-as módosítás foglalkozik ezzel. Van egy szóbeli módosító is, remélem, hogy az árnyék jelentéstevők ma délután ebben is majd megállapodnak. A szóbeli módosító pedig a stratégiai partnerségen belüli EU-Kína stratégiai partnerségen belüli tárgyalásokon a szólásszabadságról szól. Például arról, hogy milyen mértékben lehetőek szabad európai sajtótermékek Kínában, ebben a hónapban Pekingbe lefogadtam a kínai delegációval, és az európai delegációban akkor novemberben egy nagyon hasznos találkozónk volt a külföldi újságírókkal. Ők be, e, megmutatták azt, hogy az ő helyzetük, a munkakörülményük csökkent Kínában, sajnálatos módon a 2008-as olimpiai játékok környékén volt egyfajta lazítás a kínai hatalom részéről, tehát a külföldi újságírók helyzete javult, viszont ebben az évben már arról panaszkodtak, hogy szabadságukat korlátozzák abban a tekintetben, hogy híreket tudjanak beszerezni, és ezért szeretnék egy szóbeli módosítót majd benyújtani. Kedves kollégák, remélem, hogy megfelelőek ezek a kompromisszumok és szóbeli módosítók. Mindenfajta módosítót majd gondosan megvizsgálunk a szavazólista szempontjából. Köszönöm szépen a figyelmüket. Uh, first on my list of... A listán az első hozzászóló Kasszulides úr. The reporter on behalf... a néppártiaktól. Yes, thank you, Mr. President. First of all... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni Belder úrnak, mert kiegyensúlyozott jelentést készített arról, hogy a parlament milyen módon szeretné a nézeteit kifejteni Kína és az egész világgal felé. Szeretném megköszönni neki az árnyékjelentéstevőkkel való együttműködést, amelynek eredményeként figyelembe vette a megjegyzéseit az árnyék jelentéstevőknek, és 21 kompromisszumos módosítót készített elő, és ezekkel mi egyet tudunk érteni. A Watson úrnak a módosítója, ha jól tudom, a tízes módosító szintén egyetértésünkre talált. Aztán azt hiszem, hogy megfelelően figyelembe vettük azt, hogy minél határozottabban álljunk ki az emberi jogok mellett, és majd meglátom, hogy a száubeli módosító a, módosít, a, a médiával kapcsolatban mit, miről szól. A, a kereskedelmi kapcsolatokat illetően igazságosan jártunk el olyan értelemben, hogy az egy Kína politikát újra kiemeltük, és különösen rámutattunk, hogy a kínai rakéták nem segítenek a helyzet megoldására, különösen a Tajvan ellen küldött rakéták. Hiszen Tajvannak joga van a nemzetközi fórumokon való jelentős részvételre. A szigetekkel kapcsolatos vitát illetően gondot fordítottunk arra, hogy az Európai Unió álláspontját képviseljük, tehát hogy nem tesszük le a voksunkat egyik fél mellett sem, és a jelentéstevő által benyújtott új bekezdéssel kapcsolatban a tajvani miniszterelnök kezdeményezését illetően a kelet-kínai tengere kapcsolatos viselkedési kódexel kapcsolatban. Én ennek a tartalmával egyetértek, de inkább a fenntartásom arra szól, hogy ezt megfogalmazva megsértjük azt az álláspontunkat, hogy egyenlő távolságot tartunk mindkét félel kapcsolatban. És a frakcióban majd ezt megvitatjuk, és csütörtökön választ adok arra, hogy támogatjuk-e vagy nem eh, ezt a bekezdést, amelyek kapcsolatban fenntartásaink vannak. De különben nagyon jó munkát végeztünk, jó eredményeket sikert elérni, sikerült elérni, és így jó, eh, jó jelentést eredményezett az árnyék jelentők, jelentéstevők segítségével együtt. Koppa asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönjük. Ez egy nagyon összetett kérdés. A szakbizottságon belül több téma, több bekezdés vitatott volt, ezért ezt mutatja a módosítóknak a magas száma is. Nagyon fontos, hogy a Kínával való kapcsolatunk nyugtat némely, nyugtalanítja némely tagországot, tagállamot. Tehát nagyon fontos, hogy egyformán fejezzük ki magunkat ebben a jelentésben. A kínai Kínával való kapcsolatos kérdések, azok elvi alapokon nyugszanak, tehát elvi kérdéseket illetenek, és kereskedelmi kérdésekkel is kapcsolatosak. Tehát a Kínáról szóló jelentés nem okoz problémát, de ugyanakkor, amikor vannak problémák, azokat el kell ismerni. Ezen kívül világosan ki kell fejteni amikor eh, amit az európai ipari érdekeket akarjuk képviselni. Mm, amikor az emberi jogokról beszélünk, akkor nem mérhetünk kettős mércével. A Kína nagyon fontos az Európai Unió szempontjából, de a sajtószabadság, az internethez való hozzáférés szabadsága, a vallásszabadság többek között mind olyan kérdések, amelyek az Európai Unió értékeinek, elveinek a középpontjában állnak, és épp ezért a tárgyalások során figyelembe kell ezeket venni. A kereskedelmi tárgyalások során a szellemi termékek, a gyógyszer termékek, a dömping kérdése, a vegyi anyagok kérdése, mind olyan kérdések, amelyeket a kínai gazdaság és a környezetvédelem szempontjából figyelembe kell venni. Kínának tiszteletben kell tartani a nemzetközi szerződéseket, és ebben a szellemben szeretném eh, a jelentéstevőt felkérni arra, hogy a módosítókat, kompromisszós módosítókat ilyen szellemben dolgozza ki. Köszönöm Köszönöm szépen, elnök úr. Belder úrnak szeretnék köszönetet mondani az együttműködését, és szeretnék egyetlen egy kompromisszumos javaslattal kapcsolatban megjegyzéseket tenni. Ezt ő maga is említette, ez a tízes kompromisszumos javaslat. Ebben a javaslatban egy olyan ö, álláspontot képviseltek, amely számomra is nehéz. A bekezdés elején a kommunista, kínai kommunista pártnak az Európai Parlament azt mondja, hogy még nagyobb az elfogadottsága a népesség körében, pedig ezt nem demokratikus választások által érik el. Én Kíváncsi lennék arra, hogy az Európai Parlament honnan tudja ezt, hiszen nem létezik ez a fajta demokratikus ö, érvényesség. Nem, nem lehet az, hogy választások nélkül mi ezt kinyilatkoztatjuk, hogy a kommunista pártot így támogatja a kínai népesség, és nem lehet az, hogy az Európai Parlament egyfajta bizonyítványt állítson ki a kínai kommunista pártra. Nagy aggodalommal fejezzük ki azt, hogy a kínai népesség körében ezt az elfogadottságot a korrupció, az átláthatóság hiánya, illetve a vörös arisztokrácia fenyegeti. Nem vagyok abban biztos, hogy egyetlen ennek kellene lennie a pozíciónknak, hogy aggódjunk a kínai kommunista párt elfogadottsága miatt, viszont biztos vagyok abban, hogy az a három ok, amit megneveznek a elfogadottság hiánya szempontjából, azt mindenki látja, ez nem elengedő, vannak további okok is. A kérdés az az, hogy tényleg úgy érezzük-e, hogy meg kell fogalmaznunk-e egyfajta óvatos kritika, mint ahogy benne van ebben a bekezdésben is, hogyha korrupcióról beszélünk, az álhatóság hiányáról beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy a saját kritikánkat gyengítjük, és nem igazán tudom, hogyan tudjuk ezt gyakosan megindokolni. Has... Köszönöm szépen, Butikoffer úr. Most Tenok úr következik, de kérem, hogy röviden szólaljon hozzá, mert van még egy napi pontunk, mielőtt jön a nagykövet. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Gratulálni szeretnék Belder úrnak a kitűnő jelentéséhez. Nagyon fontos stratégiai témáról van szó, EU-Kína kapcsolatok. A tajvani baráti csoportnak én vagyok itt a parlamentben az elnöke, úgyhogy nyilván érdekel, hogy mi a helyzet a két ország között és a, a délkelet kínai tengerre vonatkozó béketervek nagyon is érdekelnek. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezen globális óriással és gazdasági hatalommal jó legyen a, jó legyen a kapcsolatunk, de természetesen Természetesen nem szeretném, hogyha kommunista diktatúra lenne ott. Kérdés csak az, hogy mennyire kommunista egy ország, ahol fizetni kell az oktatásért és az egészségügyi ellátásért. A nagy érdeklődéssel néztem a kommunista párt legutóbbi kongresszusát is. Hát Kína fejlődik, nem hinném, hogy liberális lesz ennek a folyamatnak a kimenetele, meglátjuk majd nagyon komoly emberi jogi ö, sértések vannak, ö, kierőszakolt ö, abortusz, ö, halálbüntetés, nagyon sok ö, egyetemes és emberi jogi jogtiprás, aztán a kommunista párt elerőlteti magát, az igazságszolgáltatás, a jog, az, hogy, hogy Kínában egy párt van például, hát ez már egy eleve összeférhetetlen a jogállamisággal. De tudjuk, hogy világszinten nagyon-nagyon fontos szereplő Kína még nemzetközi kapcsolatok témában is fontos Kína, főleg a dél-kelet a dél-kínai tengerben, Indonéziában, Koreában, Bruneiben, Japánban, ezek, ezeken a területeken is természetesen jelen van Kína. Aztán sajnálatos módon Fehér Oroszország, Szudán, Észak-Korea komoly diktatúrákat támogatja, a BT-ben is ez eléggé aggasztó, illetve a bagdadi szankciókkal kapcsolatban is elmondható, hogy egyre keményebben áll ki Kína az elmúlt hónapokban a kemény diktatúrák mellett, amikor Líbiával kapcsolatban ö, tartózkodtak, azt, akkor végül is egy kicsit megégették magukat, szeretnék ezt a hibát elkerülni. Kína és Brazília a leg, legszorosabb kereskedelmi kapcsolatban állnak, de Afrikába is, illetve máshova is eljut Kína az ásvány kitermelésben, úgyhogy el tudjuk fogadni frakcióként a kompromisszumos oldasidokat. Köszönöm szépen, Gomes asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Csak röviden Köszönet Belder úrnak jelentésért, és azért, hogy más frakciók fel is nyitott volt. És hogy kompromisszumos módosítókat dolgozott ki. A frakciómnak el kell gondolkozni azon, hogy, hogy Tajvannal kapcsolatban pontosan milyen megfogalmazást fogunk használni, ezen még gondolkodunk. De nagyon örülünk annak, hogy az alapvető munkajogokról szóló jogszabályt elfogadták, hát ez alapeleme az EU-Kína kapcsolatoknak, az EU nem folyt az Európai Unió nem tehet úgy, mint hogyha nem lenne probléma az, hogy európai és más külföldi cégek működnek úgy Kínában, hogy a nemzetközi munkajogi normákat nem tartja figyelemben Kína, és nem veszik figyelembe a munkajogi, a egyetemes és a gyermek jogi normákat sem. Butikoffer úr utalt valamire, amivel egyetértek, szerintem nem a parlament feladata az, hogy felmérje, hogy a kommunistákat, kommunista pártot mennyire szeretik vagy nem szeretik Kínában. Nem nagyon tudjuk ezt felmérni. Tehát úgy vélem, hogy ezt a kompromisszumos módosítóból ezt a fél mondatot talán ki kéne húzni. A frakciómmal ezt még egyeztetem, és utána a Belder úrral is. Köszönöm szépen, Severino! Köszönöm szépen, elnök úr. Nem most szeretnék részletekbe menni, csak röviden szólnék. Egyetlen megjegyzésem lenne ugyanakkor elvi megjegyzés. Általában, amikor megpróbáljuk partnerországokkal való politikánkat megformálni, különösen olyan fontos partnerrel, mint Kína, meg kell, figyelembe kell venni a saját és a partnernek az érdekeit, a kapcsolatokat illetően. Belder úr, aki csodálatos munkát végzett, ez nem az ő megközelítése, hanem ez a mi hagyományos megközelítés. És azért, hogy a partnert megtanítsuk arra, hogy mit kellene neki megváltoztatni a politikáját illetően, és mivel a saját érdekeinket illetően sem volt konszenzus, ezért csak az emberi jogokra koncentráltunk. Az, em- az emberi jogok nagyon fontosak, és ezt mindig hangsúlyozni kell, hiszen ez a saját értékeinket tükrözi, és ezeket mindig előtérbe kell helyezni, de ezeket nem tehetjük meg, mielőtt a geopolitikai célkitűzéseinket nem fogalmaztuk meg csak ha ezen utóbbi területen nyerünk, akkor hoz, mutatunk elég erőt ahhoz, hogy a saját értékeinket is előtérbe helyezzük külföldön. Talán ezért javasolnám azt Belder úrnak, hogy újabb kompromisszumokat is elfogadhatna ezen elvek mellett, hiszen vannak más módosítók, én magam is fogok ilyeneket benyújtani, amelyek ilyen értelemben még tovább javítani ezen a jelentésen. Köszönöm szépen, köszönjük szépen, Severin, most pedig Belder úr össze összefoglalást kap két percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a megjegyzéseket, az együttműködését, Kasszilides úrnak, Bütikófer úrnak, Tenak úrnak, és a többi kollégának is, akik hozzászóltak. Én értem azt, hogy a tízes kompromisszum főleg annak a, az eleje, a kommunista pártak kapcsolatos megjegyzések, ez érdekes lehet, de hát egyfajta vezető szerepet töltenek be a társadalomban, és azok a bekezdések, amelyek a Tájván, amelyek Tájvánra vonatkoznak, ezzel kapcsolatban érdekes vagyok, hogy a frakciókon belül milyen lesz majd az egyeztetés. Az elkövetkező napokban szeretnék egyfajta kritikus önreflexiót tartani, főként a tízes kompromisszum kapcsolatban Tajván kérdésének kapcsán. Biztos lehetnek abban, ahogy Kopa kollega is megegyezte, ez egy nagyon komplex jelentés, de el kell mondjam, én értettem az ön véleményét, de Kopa asszony, hát az elnök is elmondta már az imént, hogy vannak olyan kérdések, amelyek a jelentésen kívül esnek, mint például a tulajdon, a szellemi tulajdonjog kérdése, Végezetül Széverin kollégának azt mondanám, hogy érdekesen olvastam a módosítóit, ez inkább egy nagyobb politikai vitát jelent, nem pedig egy egyértelmű politikai ö, véleményt. A politikai ö, álláspontot kell itt elfoglalnunk a jelentés szempontjából, természetesen szívesen folytatnám a vitát annál erről. Köszönöm szépen, elnök úr, a kollégákkal még kapcsolatban maradunk, főként a tájváni, illetve a kínai kommunista párt kapcsolatos kérdésekben. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Belder. Köszönöm Belder úr, megköszönöm a munkáját, ezen fontos témában, és ezennel lezárjuk ezt a napi rendi pontot, térjünk is a következőre. Az EU és Irak közötti partnerség és együttműködési megállapodás. A jelentéstevőnek adom meg a szót, tessék, Mauro úr. Sí, grazie, Presidente. Ehm, Köszönöm szépen, csak röviden, elnök úr. Az állásfoglalást csatlakozik ehhez a napirendi ponthoz, és úgy gondolom, hogy a módosítókról is érdemes értekezni. Az én véleményem a partnerségi és együttműködési megalapodása pozitív, szerintem ez megfelelő eszköz arra, hogy a demokratizálódás felé vezető úton támogassuk Irakot, ez az iraki társadalomnak mindenképpen jót tesz, a politikai megosztottság még mindig megnyomorítja az országot, és azt gondolom, hogy a jelen körülmények között ez a megfelelő eszköz ahhoz, hogy segítsünk Iraknak. 132 módosító érkezett, és ilyen szempontból el kell azt mondanom, hogy a módosító, módosítóknak egyrészt az a célja, hogy egyrészt ne tegyék félre a kritikákat az iraki kormány felé, például emberi jogok kérdésében, vagy a politikai válság kérdésében. Ö, ezekben is bővel, ezekben kritikákban is bővelkednek a módosítók, de azért mindegyik a partnerség és együttműködési megállapodás témájában született, ezért ezeket tudom támogatni. A, ma lesz egy ennél jelentős tevői ülés 2-től 3-ig, és utána ugye az EU Egyesült Államok delegációjával misszióra megyek Washingtonba. Tehát ma délután megpróbáljuk feltérképezni, hogy mit lehet tenni, milyen kompromisszumos módosítókat lehet megkötni. Remélem, hogy ezáltal le fognak csökkenni erőteljesen a módosítók, tehát sokkal kevesebb lesz. Elég nyitott vagyok, az iraki civil társadalom témáját is persze föl kell, föl kell tárni. Nagyon, nagyon sok iraki aktivista vagy jelen, jelenleg az iraki társadalmi életben, tehát nagyon jó volt a munka eddig, sokan, sok kolléga érdeklődött, sok kolléga foglalkozik a kérdéssel. Bizonyára jó lesz a mai ülés, és most megadom a, megadnám a szót, illetve az alkalmat a többi kollégának, hogy ő kifejezze az álláspontját. Érdeklődéssel hallgatom. Köszönjük szépen, Mauroy. Most akkor a frakciók árnyék előadói következnek. Először is Kopa asszony a szocialistáktól. Köszönöm szépen. Az első eszmecserék során világossá vált, hogy Mauro úr jelentése azt jelenti, hogy az Irakkal való kétoldali megállapodásokat meg kell kötni. Ez az ország, amikor a normalitás és a stabilitás vissza tér, amikor az erőszak és a terrorizmus megszűnik, és ezeket a problémákat csak a nemzetközi közösség segítségével tudjuk megoldani. Épp ezért ezen megállapodással az alapvető emberi szabadságjogok és az emberi jogok kérdését hangsúlyozzuk. Épp ezért fontos, hogy legyen ennek a megállapodásnak egy zári, záradéka, amely e, a nemzetközi törvényszékkel kapcsolatos e, e, ügyekkel kapcsolatban előrelépést mutat. Nagyon fontos, hogy mindazt a száz módosítót figyelembe vesszük, amelyek közül némelyük a háborús időszakkal is foglalkozik. Pozitívan kell a jövő felé nőznünk. Persze a háború az, az országot tönkretette, de a politikai folyamatot támogatni kell, és megfelelő lépéseket tenni a demokrácia megerősítésére. Épp ezért a politikai módosítókat támogatni kell, amelyek a megbékélés és a nemzeti kohézió célját segítik, és amely a szervezett bűnözés ellen harcol, harcol az emberi jogok megsértése ellen azon módosítók, amely a halálbüntetés és az nők szerepéről szólnak, szintén nagyon fontosak. Kedves kollégák, Irak e, a biztonság az energia szempontjából fontos az Európai Unió szempontjából. Épp ezért e, mi azt szeretnénk, hogy Irak valóban partneré válhasson a világ ezen régiójában. Épp ezért e, a kompromisszós e, módosítókkal kapcsolatban egyelőre fenntartással élek, délután lesz egy ülésünk e, ezzel kapcsolatban. Köszönjük szépen, Tanak úr! nem kértem szót, de azért örömmel szeretnék eh, néhány szót szólni. Először is gratulálni eh, Mauro kollégának. Nyilván Irak továbbra is nagy kihívásokat jelent eh, számunkra, és épp ezért örülök nagyon, hogy az EU delegációnak a vezetője Baskova remélhetőleg majd tud javítani a kapcsolatokon. Én régóta támogatom az asszír keresztényeket, és továbbra is figyelemmel követem az ő sorsukat, hiszen nagyon sokan Szíriába menekültük, és valószínűleg onnan is gyorsan menekülni fognak majd, és máshol fognak menedéket találni. Épp ezért Bagdadnak és a kormánynak többet kell tennie velük kapcsolatban. al maleki aki Iránnak eh, tulajdonképpen az Arab Ligában képviselője, eh, aggasztó szerepet játszik eh, az iráni fegyverszállítókasakat, illetően a rezsim számára és a Hezbollahval kapcsolatban. És tehát ez mindezek aggasztó tények. Én nem láttam, lehet, hogy el szerepel a szövegben. De nyilvánvalóan Irák továbbra is, bárki nagy kihívás, támogatni kell a federális struktúrát, szövetségi struktúrát, és a kurd autonóm köztársaságnak a békésebb jelenléte az valóban az elismerésünket megérdemli. Gratulálok még egyszer Mauro úrnak, és e, figyelemmel követjük majd az iraki eseményeket, ugyanis még nagyon sokat kell tennünk, hogy elérjük azt, amit el lehetne érni, amely a közel keleti közel-keleti demokráciai modell szerepét játszhatná. Köszönjük szépen Tennök úr az váratlan hozzászólását, Gomes asszony. Köszönöm én is Mauro úrnak ezt a nagyon fontos jelentést, dokumentumot. A megállapodás valóban az EU delegációnak a kezébe ad erőt ahhoz, hogy tegyen valamit, ugyanakkor az eszközöket is biztosítani kell ott helyszínen. A, a brit biztonság, biztonsági erőknek ugyanis lehetőséget kell biztosítani arra, hogy szabadon mozoghassanak megpróbálnám azt a perspektívát is kiemelni, hogy a keresztény közösségeket szeretnénk megvédeni, ugyanakkor szeretnénk, hogyha látnák az iragi hatóságok, hogy mi mire is gondolunk. Nyilvánvalóan a keresztényeket üldözik, ugyanakkor talán nem megfelelően érzékelnék hogyha úgy tűnne, hogyha csak a keresztényekkel, eh, keresztény közösséggel eh, törődünk, mi egy olyan országban, ahol igenis más közösségek vannak, mint például a siák, akik szinten nagyon sokat szenvedtek a terrorista cselekményektől. Mindegy, hogy valaki keresztény vagy muszol, muzulmán, eh, az, az mindegyik megérdemli a védelmet nem értek egyet azokkal, akik megpróbálták ezt a szöveget úgy átalakítani, hogy inkább Iránról legyen szó, hiszen mi itt Irakkal foglalkozunk. az NKO-val kapcsolatban. Végül pedig a Koppa kollégával egyetérték, hogy, hogy az emberi jogok szempontjából e, Iraktól a legmagasabb szinteket kell követelni. Köszönöm szépen. Köszönjük. Gomes asszony, még e, néhány e, szeretnének hozzászállni, ugyanakkor az most kérem röviden tegyék, mert az amerikai nagykövet vár már. Köszönöm szépen. Szeretném a frakciók álláspontját megismertetni. Azt gondolom, hogy alapvetően itt egy alapvetően az amerikaiak egy, egy hazugság alapú háborút kezdtek kizárólag az olaj miatt nem voltak tömegpusztító fegyverek Irakban, ez invent, ezt ők az, az amerikaiak találták ki, aztán az ENS is segített, de majdnem egy millióan életüket vesztették, és 70 ezer amerikai katona vesztette életét ezen illegális háborúban. Ez egy igazi pusztítás, ahogy Ivaskova asszony elmondta, e, leírta utolsó iraki jelentésében. az iraki terület 99%-án nincs megfelelő biztonság, emberek halnak meg, éhínség van, szörnyűségesek a körülmények. Nos, megköszönöm Mauro úr jelentését, örülök annak, hogy a módosítókat elfogad, de ez nem elégséges, hiszen ezen alkalmat kell kihasz, kéne kihasználni arra, hogy az Európai Unió bocsánatot kérjen azért, amiért közrejátszott az amerikaiak illegális háborújában. Köszönöm szépen, Landsberg úr, következik egy perc. Tessék, Landsberg úr. Köszönöm, elnök úr. Csak a kilencedik bekezdésről szeretnék valamit mondani. Struan Stevenson azt szeretné, hogyha támogatnánk. Ha mégsem megy át, akkor az eredeti verziót támogatnánk. A 9-esnek 9-es így, így hangozna, a parlament elismeri az iraki kormány azon ö, elképzelését, hogy hogy megfelelő körülményeket teremtsen az Ashrafi és egy másik menekültábornak. A tagállamoknak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a, a demokratikus irányba való visszatérést megkönnyítse. Hát erre van szükség. A huriai táborból így egy igazi végső megoldást találhatók az iraki területi problémákra. Köszönöm, Kukán úr, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Nagyra becsülöm Mauro munkáját. Több módosítót is támogattam, amelyek az emberi jogi jogsértésekről szólnak, bizonyos emberi jogi kérdéseket már magában foglal a jelentés, de a módosítóimmal még jobban, még több figyelmet szeretnék arra irányítani, hogy több emberi jogsértésről van szó még. Az, az Ashrafi táborból a Liberty táborba átszállított iráni ö, menekültek kérdéséről is szólni kell. A 9-es bekezdésnek eredetileg túlságosan pozitív volt a hangneme. Szerint, az én információm szerint a helyzet a helyszínen sokkal drámaibb és az Európai Uniónak sokkal jobban segítenie kéne a megoldás megtalálásában, hogy a szenvedők alapjogait el tudjuk ismerni. Köszönöm, Kukan úr, most Mário Mauro következik, hogy röviden lezárja ezt a kérdést. Köszönöm néhány másodperc, elnök úr, köszönet a kollégáknak az észrevételekért. Az árnyékjelentős tevői ülésen ma délután ezt még egyszer megbeszéljük. nincs semmiféle vélemény különbség, tehát természetesen bármikor lehet beszélni az emberi jogi helyzetről, ezekre, ezekre mindig lehetőséget kell teremteni, pozitívan kell azt gondolom, hogy mégiscsak viszonyulni a partnerség és együttműködési megállapodáshoz, meg kell, lehetővé kell azt tenni Irak számára, lehető leggyorsabban kilábaljon a válságból. Köszönöm. Köszönöm, Mauro úr! Akkor lezárhatjuk ezt a napirendi pontot. Jövő héten szavazunk, és most fogadjuk az Amerikai Egyesült Államok küldöttségét, nagykövetét. So I have the privilege now, and I'm very glad to... Nagy örömmel üdvözlöm eh, Kenard eh, nagykövet urat a külügyi szakbizottságban, az AFED-ben. Különösebb, hogy vége most már a választási kampánynak. És Washingtonban megvál, újra megválasztották az elnököt, tehát a kapcsolatokról épp ezért nagyobb bizonyossággal beszélhetünk, mi fontos partnerei vagyunk az Egyesült Államoknak, és épp ezért Kenard nagykövet úrnak örömmel adom meg a szót, hogy foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel, és aztán a kollégák kérdéseire is válaszoljon majd. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a meghívást. Nagyon jó időben történt, mert nem csak most választották meg újból Obama elnököt, hanem Washingtonban ez egy nagyon fontos hét, ugyanis Schulz elnök úr, most, ahogy beszélünk, találkozik a Biden alelnök úrral és más kormánytagokkal, és nem sokára üdvözölhetjük a transatlanti jogalkotói párbeszédnek a képviselő őt pénteken Washingtonban. Tehát ez egy nagyon jelentős hét számunkra. Obama elnök urat nem régen választották újjá, épp ezért elgondolkodhatunk a partneri kapcsolatokról és a közös kihívásokról. Nagyon sok millió ember figyelte az egész világban a választásokat. Én most eh, először tapasztaltam ennek a hangulatát az Egyesült Államokon kívül, hiszen most máshol élek. Tehát érdekes volt, hogy az emberek mennyire figyelték az amerikai politikát. Tehát felmerül a kérdés, hogy ez mit is jelent. Tehát a, az elnöknek a második hivatali időszaka mit fog jelenteni az egész világ számára. Obama elnök úr elismerte a 21. század nagyobb összefüggését, egy egymástól függését, és azt mondta, hogy itt nincsen választási lehetőség, itt a közös biztonság és az emberiesség Pior csak így lehet megoldani. Épp ezért világos, hogy az első hivatali időszakában az elnök betartotta azt az ígéretét, hogy e, teljesítjük kötelezettségvállalásainkat a világban, megerősítjük a partneri kapcsolatokat a más országokkal, és a több oldalú kapcsolatokat az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval elsősorban. Remélem elismerik, hogy az utóbbi négy évben sokat tettünk azért, hogy az EU intézményei való kapcsolatunkat elmélyítsük, különösen az Európai Parlamenttel. Nagyon örültünk annak is, hogy produktív munkakapcsolatunk volt az EU új, egyik új intézményevel, az EKS-szel, a külügyi szolgálattal. Nyilvánvalóan még van mit tennünk, de amint megnézzük az elnök első hivatali idejének az eredményeit, elmondhatom, hogy az Európai Unióval való erősebb kapcsolatok nagyon sokat jelentettek számunkra. Obama elnök úr azt mondta, hogy az Európai Unió sarokköve a világgal való kapcsolatokban. A különböző tisztségviselők rendszeresen találkoznak az európai kollégáikkal, ennek a nagyon fontos partnerségnek a megerősítésére. Az újabb választások során az amerikai lakosok világosan megmutatták, hogy Obama elnöket szeretnék megerősíteni a Fehérházban azért, hogy az országunk számára további előrelépést biztosítson és tulajdonképpen az önökkel való munka is ezt szolgálja, tehát az európai partnerség. Meglepő volt számunkra azt látni, hogy az első hivatali idő alatt a prioritásoknak, a külügyi prioritásoknak a felsorolása milyen szerepet játszott, és gondoljuk, hogy ez folytatódni is fog a második hivatali időszak alatt. Ennek nagyon széles a köte, köre, és nagyon örülök, hogy itt ölhetek, hogy megerősítsük az Európai Állam, e, e, Unió és az Egyesült Államok közötti kapcsolatot. Minden nap tulajdonképpen több száz kérdéssel foglalkozunk minden kormány szinten ezek tulajdonképpen négy kategóriába tartoznak. Az egyik az új kialakuló demokrációkban támogatni az embereket, a második a világot érintő fenyegetettségek, elsősorban a terrorizmussal való foglalkozás, a három a legsérülékenyebb nemzetekkel foglalkozni, és négy a gazdasági és, szaba, és szabályozási együttműködéssel való megerősítés. Szeretnék most ezekről a négy, erről a négy területről beszélni az új kialakuló demokráciában való embereknek a támogatása az egyik legfontosabb feladatunk, hiszen a közel-kelet, Észak-Afrika területén ezt láttuk, amikor együttműködtünk az EU-val ebben a régióban, az Líbiában, Szériában, Egyiptomban, Tunéziában és máshol az emberek szabadságának biztosításában. Ez a munka folytatódni fog. A múlt héten az Egyesült Államok a gázai tűzszünetet üdvözelte. Az egész világ aggódva figyelte ezeket az eseményeket, de legalábbis most egy relatív nyugalmat sikerült elérnünk és összehangolt diplomácia eredményeként, amelyben sok partner, e- Egyiptom, Izrael, a palesztin hatóság, az Egyesült Nemzetek többek között, és nyilvánvalóan az Európai Szövetségek is részt veszettek. Mint ahogy Clinton e, e, külügyminiszter is mondta a múlt héten, kritikus pontot értünk el ebben a régióban, ugyanis az, ebben a régióban az embereknek biztosítani kell a békés életet most pedig egy tartós eredményt kell elérnünk a regionális stabilitás szempontjából, épp azért, hogy a palesztinok és az izraeliknek a legitim jogait biztosítsuk a következő napokban az, egész, az összes régiós partnerekkel együttműködjünk az Egyesült Államok, hogy a gázai lakosoknak és Izrael lakosainak biztonságot tudjunk nyújtani. Ugyanakkor egy átfogó békét kell elérnünk mindenki számára ebben a régióban támogatjuk a palasztin államnak a létrehozását a két államos megoldás keretében. Ennek a közvetlen tárgyalások eredményeként kell létrejönni az izraeliek és a palesztinok között. Folytatjuk majd azt, hogy a palesztin hatóságok, azok az ENSZ-ben a tárgyalásos megoldáson kívül próbálják az ENSZ-ben játszott szerepüket megerősíteni. Ezen kívül az Európai Parlament a Szaharov díjat két bátor disszidensnek nyújtották, és mi gratulálunk ehhez. Afganisztánban is folyik a munka a nemzetközi partnerekkel, ha párhuzamos gazdasági és politikai megoldásokat támogatunk, hiszen 2014 nagyon fontos számára lesz az Egyesült Államok, az EU és más partnerek számára az afgán biztonsági erők támogatása azért, hogy stabilitást hozzanak az állampolgárok számára. Üdvözöljük az EU erőfeszítéseit Afganisztán regionális integráció számá, szempontjából, hiszen ez nagyon fontos az átmenet szempontjából. Az elnök korábbi hivatali időszakban a Balkánnal nagyon fontos munkát végeztünk az EU-val. Obama elnök úr és Clinton külügyminiszter asszony együttműködtek, tulajdonképpen szimbiózisban Bosznia, Szerbia és Koszovó szempontjából, azért, hogy a helyi politikai vezetőket ösztönözik arra, hogy az etnikai különbségeket simítsák el. Ukrajnával is szorosan együttműködtünk, és nem olyan régen láthatták, hogy Kathy Ashton és Hillary Clinton együtt egy fontos új, újságcikket publikáltak azért, hogy az ukrajnai választások szabadon törhessenek. Fehér Oroszországgal is együttműködtünk, és vannak még feladataink, amelyeket az Európai Unióval közösen kell megoldanunk. Az ázsiai régióban történelmi átalakulást láttunk Burmában, ahol megint csak az EU-val szorosan együttműködtünk, magas szinti eh, látogatást tettek eh, eh, Cathy Ashton és Hillary Clinton, és nem olyan régen Obama elnök úr is ellátogatott Burmába. És Barazon elnök úr is nem olyan régen. Mindezek azt hangsúlyozzák, hogy közösen erőfeszítéseket teszünk a régióban való változások elősegítésére is. Az emberi jogok szempontjából üdvözlöm Stavros Lambranidisnek a különleges képviselőjévé való kinevezését talán többen is tudják, hogy én szorosan együttműködtem Stavrosszal, amikor a parlamentben vezető szerepet játszott, és tudom, hogy e, a szellemi e, szenvedély és politikai tudását mind e, sorba állítja a feladatnak az ellátásához. Washingtonban is találkoztunk vele, és reméljük, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos munkájában mi is részt vehetünk, vagy segíthetjük, mind a nők és az emberi jogok és az LMBT közösség jogainak a megvédése szempontjából. Na akkor a világ fenyegetettsége és a terrorizmus kérdései mind nagyon fontos szerepet játszottak a közös programjainkban. Továbbra is együttműködünk, nem csak a terrorizmus hanem a fegyverek elterjedése, eh, a terrorizmust eh, segítő regionális konfliktusok megoldásában. Az utóbbi eh, években az EU-val és különösen az Európai Parlamenttel szorosan együttműködtünk ezen a területen. Az utas és a terrorista finanszírozás, terrorizmus finanszírozási, a légi szállítás és a többi problémáival, tehát a PNR és a TFPT kérdések mind vitásak voltak, ezt értjük, és épp ezért hálásak vagyunk a parlament támogatásáért. Egy új kezdeményezést is indítottunk tavaly, a globális terrorizmus elleni fórum keretében az EU-val és más partnerekkel foglalkozunk a terrorista fenyegetésekkel szemben, tehát hogy más országokat segítsünk a terrorizmussal szembeni védelemért. Első nemzetközi jogállami köz, képző indítottunk, hogy mind Észak-Afrikában, mind a közel-keleten ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk foglalkozhassunk. A libiai események nyilvánvalóan az utóbbi két évben a sajtóban főszerepet játszottak. Itt is együttműködtünk az EU-val, a Kadafi rezsim elleni harcban befagyasztottuk az eszközeiket. A szankciókkal kapcsolatos munka az nagyon hatékony volt, nem csak Libiában, hanem Iránban is. Együtt összehangoltuk a az EU-val a szankciókat, és azt hiszem, hogy világos, hogy ezek a szankciók, amelyet az Egyesült Államok és az EU együtt hoztak létre, Iránt újra a tárgyalóasztal mellé kényszerítették. Kathy Ashtonnal is szorosan együttműködtünk ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Az Egyesült Államok és az EU szeretné a tömegpusztító fegyvereknek az elterjedését megakadályozni Észak-Koreában, és ösztönözzük azt az államot, hogy a nemzetközi kötelezettségeinek megfeleljen. Szíriában is szankciókat vezettünk be, a Szád rezsimre próbáltunk nyomást gyakorolni, aztán Szahel régióban is ezt tettük, és most Máliban különösen az ország északi részében az események nyugtalanítanak bennünket, és látjuk, hogy ennek a helyzetnek a megoldására regionális megoldást kell tenni. Épp ezért a több nemzet is erőkkel együttműködünk, hogy segítsünk a mali kormánynak a terrorista csoportok elleni harcban. A fejlesztési fronton az egyik legérdekesebb dolog a partnerséggel kapcsolatban az, hogy amikor bármi is történik a világban, amely drámai vagy humanitárius válság, az egész világ arra tekint, hogy mi lesz a válasza az Európai Uniónak és az Egyesült Államoknak. Épp ezért szorosan együttműködünk. Múlt áprilisban egy donor konferenciát szerveztünk Nairobi-ban, amely 1,2 milliárd dollárt mozgósított, hogy segítsünk más államoknak. Az USAID Nairobi-ban további tárgyalásokat folytat majd, hogy hogyan lehet ezeket a programokat még hatékonyabbá tenni. Ezen kívül mindent megteszünk a humanitárius segítségnyújtás szempontjából Szíriában, és az ottani válságot megpróbálunk segíteni. 565 millió dollárt szánunk erre, és ez 75 százalékát jelenti a, ennek a zónának a támogatásában. Végül pedig egy olyan kérdésről szeretnék beszélni, amely nem feltétlenül közvetlenül kapcsolódik a külügyi politikához, de mégiscsak kapcsolatok, ezek pedig a szabályozási kérdések. Hiszen a külügy, hatékony politikán, külpolitikának az egyik fontos része a fejlődő gazdaság, hiszen minden gazdaság most próbál magához térni a pénzügyi válságból, és e-, ezért kötelező tulajdonképpen együttműködni azért, hogy a gazdasági szempontokból munkahelyeket és gazdasági növekedést hozzunk létre. Gazdasági partneri kapcsolatunk a legnagyobb a világon, ez fele a világ gazdasági eredményeik, ez egy trilliárd dollárt jelent, tehát ez nagyon-nagyon sok, tehát millió munkahelyet támogat, Eh, az Atlanti óceán mindkét partján. Ez sokkal többet, eh, azt jelenti, hogy még sokkal többet is terelhetünk ellén, és ezen kívül, és épp ezért ki kell terjeszteni gazdasági partneri kapcsolatainkat. Mióta én ebben a feladatban dolgozom, három év óta, eh, az önök segítségével nagyon fontos kérdésekkel foglalkoztunk. Most a magas szintű munkacsoport, amely a e, növekedéssel és a munkahelyekkel foglalkozik, e, e, megvintatja ezeket a kérdéseket ezen a héten a Transatlanti Jogalkotók Fórumán párbeszédén, és reméljük, hogy az elmélyült gazdasági kapcsolatok eh, során az elkövetkező hónapokban találunk eh, erre megoldást. Nos, az adat eh, titkosságát illetően sok munkát végeztünk el, de még nagyon sok munka marad, eh, hogy eh, napra készít tegyük ezeket a eh, rendszereket azért, hogy interoperabilisek lehessenek. Törvényeket hozunk, a e, kereskedelmi adatok titkosságát illetően e, itt a parlamentben, és mi a saját törvényeinket is megpróbáljuk e, napra készíteni. Lehet, hogy ezek a rendszerek még nem tökéletesen harmonikusak, de azért összehasonlíthatók és együtt tudnak működni. Nos, tehát várjuk el Obama elnök úrnak a második hivatali időszakát, és amit az első időszakban elvégzett, az folytatódni fog mint ahogy láthattuk drámai módon a világban, eddig is, most is nagyon sürgető kihívásoknak kell megfelelnünk. Ahogy Obama elnök úr a megválasztásának estén is mondta, hogy a második időszakát határozottabban fogja megindítani, mint korábban, mert ezekkel a kihívásokkal foglalkozni kell, és épp ezért szorosan együttműködünk az Európai Unióval, és az elnök és a külügyminiszter és magam és minden kormánytag nevében elmondhatom, hogy ezen kihívásokkal kapcsolatban nincsen jobb partnerünk, mint az Európai Unió, hiszen ezt a múlt is mutatta. Gratulálunk Önöknek a Nobel-díjhoz és tudjuk, hogy ez nem csak azt a munkát jelenti, amit a múltban végeztek, hanem a jövőbeli munkát is jelenti, amelyet remélhetőleg velünk fognak elvégezni, hiszen mi önöket a legfontosabb szövetségeinként tekintjük a béke és a jólét szempontjából, amelyet a világon mindenkihez eljuttathatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kenard nagykövet úrnak. Valóban nagyon szoros az együttműködésünk az USA-val, és önöket is, sőt a legfontosabb stratégiai partnerünknek tekintjük a globális kihívások megoldása területén. Azt javasolnám most, hogy tartsunk két fordulót a kérdések tekintetében, és kezdjük két perces kérdésekkel a koordinátorok részéről, az első Salafranca úr lesz az LPP frakció részéről. Salafranca úr, két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Kenneth nagykövet úrnak, hogy folyamatosan eljön az Európai Parlament számos ülésére. Azt hiszem, hogy nagyon jól elmagyarázta, hogy az Európai Unió és az USA mennyiben egyetért a külügyi kérdésekben. Nagyon rövid ideje nagykövet ugyan, de már nagyon sokat tett azért, hogy a kettőnk közötti kapcsolatot szorosabbra fonja. Említette a közel-kelet, arab tavasz, egyiptomi régiót, Egyiptom nagyon komoly katonai segítséget kapott az USA-tól. Nagykövet úr bizonyára tudja, hogy múlt héten a parlament elfogadott egy állásfoglalást a gázai konfliktusról, és örülök annak, hogy a tagállamok azonnal a zónába érkeztek, hogy a tűzszünetet vigyázzák. Tehát kérd... kérdésem, hogy vajon mire lehet számítani az ENSZ-ben? Elképzelhető az is, hogy a tagállamok visszamondják segítségüket. Pöttering úr nyilván utal még erre a kérdésre és ezzel gyakorlatilag összeomlik a palesztin nemzeti hatóság. Ön szerint csütörtökön az, el, az Egyesült Államok hogyan lép majd fel az ENSZ tanácsában, közgyűlésében. Még két kérdés. Kínai vezető szerep, illetve a diplomácia útja annak érdekében, hogy a kínai tengerben nem mérgesedjenek el a viszonyok iránt mikor fogják ismét felvenni a kapcsolatot Iránnal. Az 5 plusz 1 párbeszédben hiszek. Még egy dolog, az EU és az USA ugyanúgy azt szeretné elérni, hogy Kubában békés legyen az átmenet. Nos, a, ezzel kapcsolatban a bizottság arra kérte a külügyi szolgálatot, hogy egy, dolgozzon egy békés átmeneti tervet ha lecsillapodtak a választási hangulatok, ön szerint Obama úr ismét napirendre tűzi a kubai kérdést? Köszönöm szépen, szocialisták következnek, Gomes asszony két perc. Ambassador Kenneth very... Kenneth, um, nagykövet úr, köszönjük, hogy eljött, nagy öröm volt számunkra, és megkönnyebbülés az, hogy Obama elnököt ismételten megválasztották. Köszönjük azt a fajta progresszív hozzászólást, amit a gazdasági válságról mondott. Ez pontosan ellentétes azzal, amit mint hallhatunk Európában, egyfajta büntető jellegű megszólítási intézkedések vannak, és ez csak rosszabbítja a helyzetet. Szeretném Salafranca úr megjegyzései alapján én is megkérdezti, illetve szeretnék gratulálni önnek a gázai vezetben létrehozott tűzszünetért. Önök is tudják, hogy mi támogatjuk az atomfegyvermentes közel-keletet. És itt főként gondolok az iráni atomprogramra. Említette a globális kihívásokat, ennek kapcsán Kínát. Ön mit gondol a kínai fegyverkezésről ilyen átlatotlan módon? Azt is mondta, hogy az USA szeretne szembeszállni a globális kihívásokkal, fenyegetettségekkel, Szahelt említette, Malit. A megszorítások miatt a kínaiak már egyetemítették azt, hogy szeretnék átvenni Amerika ö, szerepét ö, bizonyos stratégiai területeken. Hogyan lehet ezekkel a kihívásokkal bánni a világ ezen területén? Végezetül pedig szeretném megkérdezni Önt a következőt. Én nem fogadom el azt a fajta érvet, amit az a Amerikában alkalmaznak, a drónokat alkalmaznak a második Obama kormány eh, meri majd azt, felismeri majd azt, hogy ez is visszacsaphat az USA-ra, például a nemzetközi jogtekintetben. Köszönöm szépen az ALDE részéről Neitz asszony következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt eh, nagykövet úr, üdvözöljük Önt. Szeretném elmondani azt, hogy a frakcióm nevében nagyon-nagyon örültünk, amikor azt láttuk, hogy az amerikaiak arra döntöttek, hogy újra megválasztják Obamát, amely egy nagyon intelligens döntés volt az amerikaiak részéről. Akár csak az előttem szólók is elmondták, de sok más kollégám is, én is jelen voltam Sárlottban a demokraták, demokraták gyűlésén, és az egyik kevésbé pozitív uh, élményem az az volt, hogy milyen keveset szóltak az Európai Unióról és az európai államokról. Tudom, hogy egy ilyen gyűlés, ez egy belső ügy, és az amerikaiakhoz kell szólni ilyenkor a, elősősorban a demokratikus választókhoz, illetve összességében az amerikaiakhoz, de Ez egyfajta keserű élmény volt számomra. Már elmondtam, hogy mennyire örültem annak, hogy Obamát megválasztották ismételten. De nem könnyű elfelejteni azt sem, hogy az egyetlen mondat, amit mondott Európáról a végső beszédében, a következő volt. Azt nem fogom könnyen elfelejteni. Az európai válságot fel kell tartóztatni. Ebben igaza van. Úgy tűnik, hogy van egyfajta ellentét itt. Én elismerem azt, hogy mindent őszintén vagy nem kételkedett, én nem kételkedem Hillary Clinton tetteiben sem, de mindig közvetíteni kellene az amerikai felé azt, hogy mennyire szoros az együttműködésünk. Lehetne valamit tenni ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Pütikó úr szól a zöldek nevében. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, Kenad, nagykövet úr. Szeretnék gratulálni önnek az elmúlt években tett munkájához. Valóban próbált eh, építeni a transatlanti kapcsolatokra, és hogyha megnézzük azt, hogy miket végzett, akkor eh, ezt láthattuk. Említette azt is, hogy Obama úr milyen fajta elkezelésre rendelkezik jövőbeli kapcsolatokat illetően. Én ezt többig az láttam a választási kampány során, tehát szívesen hallanék erről többet a jövőben. a gazdasági együttműködés, kereskedelmi együttműködés, illetve egy egységes szabadkereskedelmi megállapodás megerősíthetné ezt a fajta ambíciót, javíthatná a kapcsolatokat. Négy dolgot szeretnék kiemelni. Először is örömömre szolgálna, és szerintem más európaiak örömére is szolgálna az, hogyha az elnök újraélesztené klímaváltozási stratégiáját, hiszen az elmúlt két évben ez egy kicsit eltűnt. Lehet, hogy egy ambiciózusabb klímadiplomáciára lenne szükség. Az Európai Parlament már kifejezte hajlandóságát arra, hogy hajlandó támogatni a palesztin államot az ENSZ közgyűlésén, és mi szeretnénk, hogyha az USA is felvizsgálna elképzeléseit illetőleg. Az ázsiai csendes óceáni térség területén is együttműködhetnénk, és utolsó kérdésként pedig a következőt venném fel. Az első Obama kormányzat úgy kezdte meg a munkáját, hogy lenullázták a kapcsolatokat, újra kezdték a kapcsolatokat az Oroszországgal, a német kancellár is megnyomta az oroszokkal kapcsolatban ezt a lenullázó gombot, egyre keményebbé vált az oroszokkal szemben. Mit várhatunk az új Obama kormánytól Oroszországot illetőleg? Köszönöm szépen a koordinátorok részéről. Tanok úr következik az ECR részéről. Köszönöm szépen, itt vagyok, Nagy nagykövet úr, nagyon örülök, hogy itt van az ECR nevében, üdvözlöm Önt említette a Swiftes szavazást. Hát amikor hazamegyek, akkor mindig példaként emlegetem ezt, hogy az USA fölébredt, és ráébredt arra, hogy az Európai Parlamentnek, az Európai Parlamentet komolyan kell venni a külügyi és kereskedelmi szakpolitikákban Lisbon után, tehát jó hallani azt, hogy az USA is tudatában van ennek a szavazásnak, tehát ez azt jelenteni, hogy, hogy azt is jelenti, hogy ide látogatnak vezető amerikai politikusokat, például Joe Biden is. Nos, mi a frakcióból nagy érdeklődéssel figyeljük, hogy mi történik majd Obama második kormányzása alatt, mi, ki, lesz a, ki lesz az utódja Hillary Clintonnak, nem tudjuk, nagyon jó külügyminiszternek tartjuk, de lehet, hogy már készülődik az elnök választásra. Nos, az új kormány nyilván tesz valamit a közelkeleti béke folyamat újraindításáért. Egyetértünk azzal, hogy túl korai még a palesztin állam megváltoztatni, fokozni a jelenlétét az ENSZ-ben. Nos, többször az Európai Unió Tajvan baráti csoportnak én vagyok az elnöke itt a parlamentben, és a kelet-kínai és a dél-kínai tengerben, tenger környékén a, a konfliktusok nagyon aggasztóak. Ennek megoldásában is együtt kéne működni, aztán ma szavaztunk az Afrika szarva kérdésében. Jó lenne, hogyha az USA és a NATO együttműködnének az Ocean Shield misszióban, illetve ahogy együttesen harcoljunk az elsőbb terrorizmus, illetve a kalózók ellen. Aztán nagyon fontosnak tartom az együttműködés a Nyugat-Balkánon. Nem, nem sokára a Száhel övezetről, illetve a Nyugat-Szaharáról készítünk jelentést. Örülök annak, ami Szomáliában történt, egyébként pedig nyilván odafigyel erre komolyan az önök kormánya és az Európai Unió is. Latin Amerikától kezdve, ugye itt Kolumbiával szabadkereskedelmi írtunk alá, nagyon egészen dél-kelet-ázsiáig nagyon sok közös témánk van, ott vannak az iráni szankciók. A kérdésem az adó problémára vonatkozik. Elképzelhető az, hogy lesz-e, elképzelhető az, hogy lesz-e EU-USA szabadkereskedelmi egyezmény. Köszönöm, tanúk úr! Most talán adjuk meg a lehetőséget Kennedy úrnak, hogy válaszoljon az első öt kérdésre, és utána még lesz majd öt kérdés a kollégáktól, úgyhogy utána még azokra is válaszolni kell, és hát tényleg kell zárni a hozzászólást. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket, a kedves gratuláló szavakat, az újraválasztást illetően nagyra értékeljük ezt. Szeretném, hogyha pontosan látnák, hogy értenék, hogy amikor a parlamenttel veszük, felveszük a kapcsolatot, akkor nagyon-nagyon odafigyelünk a közel-keletre. Tudom, hogy Szalafrank úr ott járt Kefi Estonnal, és Gamazászony is gyakran odautazik. Megkapjuk az önök, az önök információit ezen utakról visszatérvén, és ezeket meg is köszönöm most. tudjuk, hogy ész, vannak olyan kapcsolataik Észak-Afrikában vagy közel-keleten, amivel mi nem rendelkezünk, és ez nagyon sokban segít minket. Tehát amikor ők oda látogatnak ebbe a régióba, és aztán ö, ö, megosztják velünk gondolatunkat, az hasznos számunkra. Sok mindenre kérdeztek rá, úgyhogy próbálok röviden válaszolni. Szalafranka úr azt kérdezte, hogy mi a helyzet Kubával, hogy rugalmasabbak leszünk-e a második mandátum alatt. Hát nem tudom, hogy sokat változott a helyzet Kínában, amely alapján érdemes lenne a politikánkat megváltoztatni. Még mindig úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy az elnyomás Kubában, a másként gondolkodókkal kapcsolatban, a, a művészekkel kapcsolatban, és amíg nem látjuk, hogy hajlandóság van arra, hogy ezt a fajta elnyomást megváltoztassák, addig nem hiszem, hogy itt nagy változások lesznek a mi politikánkban, de remélem előnyére változik a helyzet. Aztán. Ázsia politika és a dél-kínai tenger kérdése. Próbálok erre összefoglalóan válaszolni. Amikor az elnök bejelentette azt először, hogy az ázsiai, politik, ázsiai külpolitikára jobban odafigyelünk, akkor azt láttam, hogy itt Európában kicsit fintorognak, mert úgy vélték az európaiak, hogy elfordulunk Európától. De ez a, szerencsére megváltozott, az emberek kezdenek arra itt Európában rájönni, hogy az, euró, hogy az hogy az USA, nem csak az USA-nak kell jobban odafigyelni Ázsiára, hanem az európaiaknak is. Kathy Ashtonnal együtt működünk, Kathy Ashton és Larry Clinton egy közös nyilatkozatot írtak alá Ázsiával kapcsolatban, tehát hogy koordinálják az Ázsia politikát. Gomez asszony említette a katonai fenyegetés kifejezés. A katonai erők megerősítését említették Kínákkal kapcsolatban. Nos, hát ugye Kínával kapcsolatban van egy EU-s fegyverembargó, de hát ne felejtjük el, hogy Kína feltörekvő ország, nő a gazdasága, és a legfőbb gondunk Kínával kapcsolatban az, hogy partnerként tudjuk őt üdvözölni a globális kormányzás körében. Szerintünk így működik az új világrend, a WTO-n belül, az ENSZ-en belül is, ez a fajta globális kormányozás az igazi megoldás, tehát partner kell, hogy legyen Kína, és azt hiszem ebben segíthet az Európai Unió is. Aztán hogyan látjuk az EU-t az Egyesült Államokban, és mi szűrődik le, mi szűrődött le ebből a választási kampány során? Hát ugye nyilván tudja, hogy mindenki, hogy nem a külpolitikáról szól a elnöki meg választási kampány, nem meglepő, hogy általában Európáról és a külügyekről nem sokat beszéltek, beszéltünk, és nem igazán értem, hogy miért kapunk ilyen kérdéseket, hogy miért nem volt szó Európáról a választási kampány során. Hát itt Európában, én itt Európában élek, és az Egyesült Államok sajnos nagyon beszélnek az európai választási kampányok során, akkor miért várják azt, hogy az európaiakról beszéljünk Amerikában? Hát a választások általában belügyi kérdésekről szól, pénzkérdésekről, az adókról, a nyugdíjról, a, a TB-ről. Erről beszélnek az emberek a választások során. Még egy dolog. Az elnök választások során, vagy a választási kampányok során mindig válságok mindig azok a kérdések kerülnek elő, amelyek válságosak. Európával kapcsolatban, kapcsolatban nincs semmilyen válság, csak egy gazdasági válság van. Obama úr beszélt az eurozóna válságáról, és amennyire tudunk, segítünk is ebben. Bütikofer úr kérdésére válaszolnék a klímaváltozásról. Nagyon fontos téma ez. Amikor először kampányolt Obama, akkor mindent megtesz azért, hogy a klímaváltozás ellen fellépjen. Ezt gondolom tudják. Sajnálatosnak tartottuk, hogy a kopenhágai COP15 ülésre nem tudtunk úgy elmenni, hogy már meg, volt, meg lett volna az, az USA-beli jogszabály. Ennek ellenére azt hiszem, hogy Obama sokat tett, mindent megtett gyakorlatilag, amit a kongresszus nélkül megtehet. Úgy gondoljuk, hogy a kibocsátás csökkentés, ami a 2005-ös benchmarkok alapján írtunk el, elő, vagy alkottunk meg, nem rossz, de nyilván még lehet mit tenni. Még egy másik kérdésre válaszolnék. Tenok, Tenok úr említette a fiskális problémát. Most tényleg usa ügyekről beszélünk. A helyzet folyamatosan változik. Most is van erről szó. John Boehnerrel egyeztetett az elnök múlt pénteken, hogy megpróbálják megoldani a helyzetet próbálunk úra lenni a helyzeten, nem szeretnénk, hogy szörnyűséges pénzügyi következménye legyenek ennek az Egyesült Államokra, vagy az Európai Unióra nézve. Azt hiszem ennyi. Köszönöm, nagykövet úr. Még öt kolléga kért szót, és mindenkit arra kérek, hogy egy percben tegyék fel a kérdést, mert utána még a macedón miniszter is ide érkezik. Milyen monúr következik? Köszönöm szépen, elnök úr! követ úr! Megköszönöm, hogy az Egyesült Államok ilyen fontosnak tartja az EU-val való kapcsolatot. Hogy kérdésem, hogy a fiskális konszolidációnak milyen következményei lehetnek a, külügyre, a külpolitikára nézve, a megkerülhetetlen hatalom Európa felé. Latin Amerika és Kuba kérdéséről már szó volt. Kérd, kérdés, tehát Kubáról volt szó, de kérdésem, hogy második mandátumban Obama, mandátumában Obama milyen kapcsolat ápol, kapcsolatot ápol majd eh, Latin Amerikával. Köszönöm, Kirillov úr. thank you. Nagykövet úr, nagyon szépen köszönöm, hogy megjegyent itt. Ön nagyon ügyesen válaszolt, de a kérdésem a következő. Lehetséges, hogy Obama elnök úr maga ellátogathatna Brüsszelbe vagy Strasbourgba a második hivatali ideje alatt, és hogy valóban bizonyítsa, hogy Európa ilyen kulcsfontosságú szerepet játszik. Köszönjük a többi hozzászólását is, de van egy kérdésem. Vannak olyan tagállamok, amelyek a vízarendszert kell, hogy alkalmazzanak az Egyesült Államokkal kapcsolatban. Lehetséges-e a második hivatali idő alatt, hogy ezt megoldják, hiszen ez egy anakronisztikus helyzet, hiszen az önök konzultjai maguk akadályozzák ezt. Van egy bolgár mondás ezzel kapcsolatban. Köszönjük körül úr, Pötering annak úr. Köszönjük nagykövet úr, és gratulálunk Obama elnök úr újraválasztásához. És reméljük, hogy ön, eh, amíg ő elnök marad, ön is Brüsszelben marad. Két kérdésem van. Az első már tulajdonképpen Kirillov úr feltette. Amikor én parlamenti elnök voltam, akkor meghívtam Obama elnök úrt, hogy tartson egy beszédet az Európai Parlamentben, eh, de sajnos nem tudott eljönni, de Clinton eh, külügyminiszter asszony eljött. Legutoljára 1985-ben régen elnök úr Strasbourgban tartott beszédet az Európai Parlament előtt, tehát nagyon szép lenne, hogyha 30 év után újra eljönne egy amerikai elnök. És örülök, hogy Schulz elnök úr ma találkozik Obama elnök úrral. Második kérdésem a közel-kelettel kapcsolatban. Gratulálok az önök ottani munkájához. A kérdésem az, hogy a Hamasszal kapcsolatban mi az amerikai eh, álláspont. Nem ellentmondásod, hogy egy oldalról azt mondják, hogy a két államos megoldást akarják, akár csak mi, ugyanakkor nem akarnak jobb státuszt biztosítani a palesztinoknak. Szerintem a palesztinokat is be kell vonni ebbe a folyamatba. Tehát kérem, hogy adjon választ erre a kérdésre. Köszönöm még egyszer hogy ilyen biztató kinyilatkoztatásokat tett. Köszönjük szépen, Petering most pedig a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, gratulálunk önöknek. Remélem, hogy a digitális szabadsággal kapcsolatban, amit mondott, az valóban e, biztosítani fogja ezt a világban. Ez pedig a kiberbiztonsággal kapcsolatban nem hoz nulla eredményt, hiszen szerintem jelenleg nem jól látják ezt a kérdést. Szeretnék a transatlanti jogalkotóknak a párbeszédére utalni. Remélem, hogy sikerül majd az együttműködést megerősíteni, hiszen együtt erősebben és versenyképesebben tudnánk ebben a világban fellépni. Van még egy kérdés hiszen együttműködésünknek egymást ki kell, hogy egészítse, ugyanakkor függetlenek is magyar maradnia. Nagyon fontos, hogy az amerikaiak megértsék, hogy az USA intézkedéseinek legyen az, hogy Iránnal kapcsolatos-e, vagy pedig a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos, azok hatással vannak a, a területen kívüli emberekre is. Tehát egyikünk számára sem hasznos, hogyha a helyzet az. Ez tehát, ha jobban megértjük egymást, akkor a közös célokkal is több eredményt tudunk elérni. Köszönjük szépen, és most Rocsek asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, Lunacek asszony. A zöldök is gratulálnak eh, Obama elnök úr eh, megválasztásához, és az amerikaiaknak is gratulálunk. Eh, egy kérdésemet már több kolléga is említette, és pedig az ENSZ közgyűlésében lévő jövő keddi szavazás. A parlamentnek nagy többsége támogatja, támogatta múlt héten azt, hogy az Egyesült Államok újra tekintse át az álláspontját és hogy Palesztina a megfigyelő státuszát megerősítse. Én vagyok a koszobai előadó a parlamentben, és az USA szerepét nagyra értékelem. Madeleine Albright is részt vett, és én magam is egy konferencián, és mások is a parlamentből, és Clinton külügyminiszter és Lady Ashton egy közös megközelítést próbált kialakítani. De az az Európai Unió három intézménye közül a parlament támogatta leginkább Koszovónak a függetlenségét illetően. Ugyanakkor az ENSZ közgyűlésben nem látunk ezzel kapcsolatban előrelépést. Hogyan látja, hogy hogy lehet majd többséget előrni Koszovóval kapcsolatban? Köszönjük, Lunacek asszony! És akkor most megkérjük a nagykövet urat, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Nagyon szépen köszönöm. 5 percben. Megpróbálok rövid lenni. Az első kérdés, Milan Mancok kérdése, itt összefoglalnám. Tehát nagyon rossz lenne, hogyha ha megtörténne amit mondott. Ha emlékeznek rá, augusztusban az adósság plafonnal kapcsolatban volt probléma. A kongresszus úgy döntött, hogy az év végéig eltolja ezt a kérdést. Hogyha a kongresszus nem lép, akkor, és akkor automatikus kiadási plafon lép, és a költségeket illetően korlátozás lesz. Ez azt jelenti, hogy ott milliárdos hatása lenne az USA gazdaságára, és ez újabb recessziót jelentene. Épp ezért hatalmas az ösztönző a politikai vezetők számára, hogy megoldják ezt a problémát. Én óvatos optimista vagyok, különösen a választások után, hogy valamilyen megoldást találnak, hiszen különben rossz lenne a helyzet számunkra és európai számunkra. Latin Amerikával kapcsolatban annyit mondani, hogy megpróbálom megérteni az Európai Uniát, és épp ezért nem koncentrálom annyira, annyira Latin Amerikára, tehát nem tudok sokat mondani ezzel kapcsolatban, tehát a szakértőket kellene megkérdezni. Kirillov úr és Pöttering urak azt kérdezték, hogy az elnök, amerikai elnök eljöhetne Brüsszelbe vagy Strasbourgba a második hivatali időszaka alatt azt hiszem, hogy önök közül én szeretném ezt leginkább, hogyha megtörténne. Ennek sok oka van, de még remélem, hogy ez megtörténhet. De az elnöknek a programja nagyon sűrű, épp ezért nem lehet előre megjósolni, hogy mi történik. Mindesre én emellett szorgoskodom. Kirlov, úr a vízumrendszerről is kérdezett. Értem, hogy ez miért ennyire frusztráló, az elnök is ért érti ezt, és már az első időszaka is meg, alatt megpróbálta liberalizálni eh, Lengyelországgal kapcsolatban a vízumrendszert. Értjük, hogy eh, önök számára ez frusztráló, ugyanakkor vannak törvényi eh, sztenderek, amelyeknek meg kell felelnünk, és a saját határainkat védjük, akár csak bármely szuverén állam a világban, tehát, hogy ne jöjjön be akárki az országba, épp ezért saját magunknak kell ezeket megvalósítani. Voltak kérdések a palesztin kérdéssel kapcsolatban az ENSZ közgyűlésekben. Ez egy nagyon nehéz kérdés számunkra, azért nehéz, mert ezzel a testülettel szembeállít bennünket, és néhány Európai Uniós tagállammal. Ugyanakkor mi elhatároztuk, hogy az egyetlen észszerű és produkt megoldás a közvetlen tárgyalás a palesztinok és az izraeliek között. A Palesztina, Palesztina elismerése az ENSZ-ben, az tulajdonképpen lényegében nem változtatja meg azt a helyzet, azt az alapvető helyzetet, hogy a két félnek egymással kell e, békét kötnie. Ezen kívül vannak járulékos következménye is ennek a palesztin hatóság számára, tehát épp ezért szerintem a legjobb előrelépés az, hogyha újra a tárgyaló asztalhoz ülnek a felek, és e, saját maguk oldják meg ezeket a kérdéseket. Szerbia Koszovóval kapcsolatban, és aztán Michael kérdése a digitális szabadsággal kapcsolatban. Mi is örültünk a Koszovó és Szerbia közötti nehéz kérdésekkel kapcsolatos kérdések megoldásában, és nyilvánvalóan Koszovó és Szerbia kell, hogy maguk között megoldják a problémákat, és remélhetőleg a transatlanti közösség tagjaivá válnak majd egyszer, ahogy akárcsak az Európai Unióé. 90 ország ismeri el Koszovót, nyilvánvalóan, hogyha a kapcsolatokat rendezik, akkor több ország is elismeri őket. Végül pedig a digitális szabadságot illetően és együttműködtünk ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban és amikor én az IT világban dolgoztam, számomra is fontos volt. Dubajban a jövő hónapban a Nemzetközi Telekommunikációs Unió tartja ülését, és arról fognak tárgyalni, hogy az internet irányításának hogyan kellene a jövőben működnie, és a digitális szabadság elősegítése szempontjából az internet irányítását kellene követni, ami eddig sikeresé tetti ezt, ez pedig, hogy több szereplős irányítás legyen, és kevesebb felügyelet a kormányoktól. Örülök, hogy a múlt héten Strasbourgban elfogadott az Európai Parlament egy állásfoglalást, hiszen szerintünk is az érdekelt feleknek a részvétele, a mérnökök, a civil társadalom részvétele eh, az interneten, eh, internetben fontosabb, mint a, eh, hogyha a kormány ellenőrzi ezeket. Tudom, hogy vannak olyan kérdések, amelyekre nem tudtam választ adni, de világosá szeretném tenni mindenki számára, hogyha bármikor szeretnének velem vagy a munkatársaimmal ezzel kapcsolatban konzultálni, akkor ezeket szívesen megtegyük gyümölcsönök. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem ma. Thank you very much, Ambassador, for being with us today. Köszönöm szépen, nagykövet úr, hogy itt volt körünkben, és uh, mi is reméljük, hogy kitűnő lesz együttműködés önnel és uh, kormányzatával. Köszönjük. colleague. Kollégák. In association with the... Az EU fájrom közös parlamenti delegációval együtt most meghallgatjuk Nikola Poposzkit, aki a korábbi jugoszláv Letta Macedónia külügyminisztere, és beszámol nekünk arról, milyen helyzet jelenleg a Nyugat-Balkánon. Szeretném üdvözölni őt, tisztelt külügyminiszter urat, és üdvözlöm Saci Mekakis képviselő urat is, illetve urat is, aki elnöke a Macedóniával fenntartott eh, delegációnknak, és üdvözlöm a delegáció tagjait is. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a tárgyalások beindítása, a csatlakozási tárgyalások beindítása ezekkel a, az országokkal mindenképpen az érdemeken kell, hogy alapuljon, és bármilyen más kérdés nem hátráltathatja a csatlakozási tárgyalások beindítását. Mindenképpen kielégítő megoldást kell találni az ország nevének kérdésére Görögországgal, megfelelve az ENSZ ide vonatkozó határozatának. Szeretném hangsúlyozni azonban, hogy Macedónia korábbi jugoszláv köztársának meg kell tennie a szükséges reformokat, például azt, hogy hatékonyan végre kell hajtania az elfogadott ehhoz kötődő jogszabályokat, hatékony és független igazságszolgáltatásra van szükség, le kell küzdeni a korrupciót, meg kell szüntetni a politikai befolyást a médiába. Ezen kívül arra ösztönözzük az országot, hogy az EU tagsági perspektívát mindenképpen prioritásként kezeljék. Most pedig megadom a szót Popovski, Popovski külügyminiszter úrnak, utána pedig a tisztelt kollégák tehetnek fel kérdéseket. Tessék, benne a szó. Köszönöm szépen, tisztelt Európai Parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek önök körében, és megosztom önökkel Macedónia helyzetét, hogy mi történt az elmúlt évben, és néhány érvet is fel szeretnék sorakoztatni, azért, hogy miért kellene előre mozdulunk a csatlakozást. Mindig is nagyra értékeltük az Európai Parlamenttel és az AFET-tel fenntartott kapcsolatokat, mindig is eh, figyelemet tartsuk az önök véleményét. Jelenleg két hét van már hátra az európai csúcs találkozóig, amikor döntenek a bővítés kérdéséről, tehát számos nyitott kérdés van, vannak könnyebb kérdések, nehezebb kérdések is, és azt mondanám, hogy maga a bővítési folyamat soha nem volt könnyű, de ez volt a az Európai Unió legsikeresebb politikája. Ennek az a célja, hogy megindulhasson a csatlakozás Macedónia részéről. Egyetetetünk azzal, hogy 7 év óta ugye már tagjelölt országok vagyunk, és most már készek vagyunk arra, hogy megnyitjuk a tárgyalásokat, és elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor most már ez szükségszerűvé is vált. Tisztelt képviselők, 2012 nagyon aktívan telt Macedóniában az integráció szempontjából. Intenzív kapcsolatban voltunk az Európai Unió intézményeivel, és komolyan vettük a szomszédsági politika kérdéseit is. Macedónia továbbra is teljesíti a szükséges feltételeket a csatlakozás tárgyalások benyitásához, és azt javasolta az Európai Bizottság már egyik alkalom egymás követően, hogy induljanak be a tárgyalások ennek hozzáadott értéke is van a korábbi ajánlásokhoz képest, és szeretném röviden hangsúlyozni azt, hogy milyen fajta fejlemények történtek a legfontosabb területeken. Az igazságszolgáltatás területén nagyon fontos változások történtek, a a késedelmek 12%-kal csökkentek a bíróságokon, és az eljárási fázisok kapcsán pontos határidőket szabtunk meg, és ezért így a lemaradást csökkenteni lehetett. Ezen kívül hangsúlyoztuk azt is, hogy mennyire szakmélek hozzáértő a bírósági munka, ez a megfelelő oktatáshoz kötődik. A következő évtől kezdve minden bíró és ügyész csak is a megfelelő iskolavégzés után nevezhető ki. Ahhoz, hogy a szólásszabadságot erősíteni lehessen a médiában, a becsületsértést szankcionáltuk, úgy, ahogy azt az Európa Tanács is javasolta, ezt is bizonyos tréningekhez kötöttük, főként a bírókra irányultak ezek a tréningek, és nem csak, hogy a legmagasabb standardokat szabtuk meg, hanem arról is gondoskodtunk, hogy a végrehajtás is megfelelő legyen. Aztán az összeférhetetlenséggel kapcsolatos jogszabályokat is módosítottuk, hogy a korrupció elleni harcban, illetve a szervezett bűnözés elleni harcban is lehessen ezt alkalmazni. Már az Ohriti keret megállapodásról szóló első tíz éves jelentést elfogadta a kormány, és a kisebbségi közösségekről szóló feltételeket, tehát a jogszabályokat folyamatosan figyelembe veszünk, tiszteletben tartjuk, és a kisebb etnikumokra is vonatkozik ez. Nagyon komoly közigazgatási reformokról van szó. Jelenleg az, az az OECD Sigma ajánlásait veszük most fontolóra, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a közigazgatásban érdem alapján történ az előremenetel, és nagyon fontosnak tartjuk a tisztességes képviseletet. Aztán választási reform, új jogszabály, amely a politikai pártokra vonatkozik, elég bonyolult kérdés ez, de azt hiszem megfelelően foglalkoztunk vele, és az EBS e ott hír ajánlásokat mindenképpen tiszteletben tartjuk. Folyamatos ellenőrzés folyik, ez havonta. Havonta frissítjük a választói regisztert. Aztán gazdasági kérdések, mindent megteszünk azért, hogy javítsuk a vállalkozó helyzetet, csökkentsük a munkanélküliséget. Jelenleg azt próbáljuk elérni, hogy a globális gazdasági válság következményeit csökkentsük, a kereskedelmük 90%-a az EU-s tagállamokkal történik, úgyhogy eléggé össze vagyunk. E, e, az európai piac nehézségét mégis érezzük. Márciusban elkezd, el, elkezdődött a bizottsággal, a, elkezdődtek a csatlakozási tárgyalások, azt gondolom, hogy nagyon jó minőségű ez a párbeszéd, és nagyon jó hatással volt ez a reformra. Füle biztos úr gyakran ellátogat Skopjébe. A magas szintű párbeszéd nagyon hasznos eszköz, de ez nem helyettesítheti a tagállamok a tagállamok igazi, a tagjelölt államok igazi mű, előrehaladási útját az igazi csatlakozási párbeszédek. Aztán az idei éves jelentés elkészült, Macedóniáról egy tevékenységi tervet foglaltuk el a tárgy- csatlakozási tárgyalások elkezdéséről. Egészen hosszú ideig tart. Próbáljuk azt elkerülni, hogy időt veszt, vesztegessünk arra, hogy elkezdődjenek a csatlakozási tárgyalások, mert bizonyos kritériumoknak kell megfelelnünk addig. Fontosnak tartjuk természetesen a szomszédokkal folytatott kapcsolatot is. A Balkán közepén helyezkedik el, vagy középpontjában helyezkedik el Macedónia. Nagyon fontos az, hogy megfelelő kapcsolataik legyenek a környező országok, a több etnikumú a társadalmunk, és ez is megerősíti a szomszédékkal való kapcsolatát partnerségi kapcsolatot kell kialakítani a szomszédainkkal, nehéz időkről van szó, kétoldalú és regionális megoldásokra van szükség, illetve az ENSZ-en belül is, hogy kölcsönösen gazdagodhassunk ebből. A jövőben is ezt az utat kívánjuk bejárni, az összes határproblémát sikerült megoldani, tehát teljes mértékben megoldódott a határok demarkációja. Lehet, hogy ez önök számára furcsa, de a Balkánon ez nagyon fontos dolog, és elég ritka, hogy ne legyen egy országnak határ problémája. A biztonsági misszióban mi is részt veszünk, részt veszünk pán-európai közlekedési hálózatokat mi is elősegítjük minden irányban, és minden egyes szomszédos, országgal van hely. Nézzük a görög országgal való kapcsolatunkat. Azt szeretnénk, hogyha Görögországgal együttesen járnánk az európai utat. A kétoldalú kapcsolatok fokozására vonatkozóan nagyon jó hiszemű ajánlásaink vannak. Nemrégiben a görögök megkerestek azzal, hogy minket, hogy a elnevezés problémáját megold, megoldjuk erről. Erre pozitívan válaszoltunk, az ENSZ közvetít a párbeszédben, és reméljük, hogy mi hamarabb meg tudjuk oldani ezt a problémát úgy, hogy a demokratikus elveket tiszteletben tartjuk, illetve a nemzetközi jogot is, amely az ENSZ állásfoglalásában olvasható, illetve nagyon fontos az, hogy Görögországot is ki tudjuk elégíteni, illetve a Nemzetközi Bíróságot is. Szeretnénk tehát az emberi jogot, a demokráciát és a jogállamiság elveit elérni. A Bulgáriával való kapcsolatunkról elmondhatom, hogy vannak közös érdekeink, a történelmet hagyjuk a történészekre. Nagyon jogi keretünk ahhoz, hogy jobban összekapcsoljuk a két népet. Készek vagyunk arra, hogy elmélyítsük a kapcsolatot, és ezt szeretném elmondani a bolgár barátainknak, és azokat is, akik, szeret, akik a bővítést támogatják. A civil társadalom és a média mindkét országban fontos szerepet játszik abban, hogy a kölcsönös megértést és tiszteletet elmélyítsük. Hogyha a Macedóniával kapcsolatos tartalkozási tárgyalások eh, elindulnak, az az első komoly lépés lesz a Balkánon, attól azóta, hogy Bulgária belépett az EU-ba, és ezért, hogy ez mi hamarabb bekövetkezzen, ezért mindent megtetszünk. A regionális együttműködésben Macedóniának nagyon komoly szerepe volt, a Európában a legrégebb régi, regionális együttműködés, a dél-kelet-európai region, regionális együttműködésének most mi vagyunk a soros elnökei, reméljük, hogy ezzel is közelebb kerülünk az európai integrációhoz, és jó lenne, hogyha az összes régióbeli ország előbb-utóbb a unió tagja lenne. Ez bizonyára hozzájárul majd ahhoz, hogy a régió stabil és gazdag legyen, és úgy gondolom, hogy Európa csak akkor lehet gazdag és stabil, hogyha a Balkán is az. Ez tehát közös célunk az Európai Unióval. Szeretném azt kihangsúlyozni, hogy az EU-s tagság mindenképpen egyesítő cél. Minden, minden tagjelölt államban igaz ez. Én úgy vélem, hogy a csatlakozási tárgyalás megnyitásának majd pozitív hatása lesz, egyfajta katalizátor lesz majd a társadalmi és gazdasági fejlemény, fejlődésben. Még erősebbé teszi a reform dinamikáját, és stabilizáló hatású lesz a régióban. Az európai integrációt növeli a régióban, és azt gondolom, hogy ez jót tesz az EU-s bővítési politikának. Meggyőződésem, hogy a két oldalú, tám- két oldalú tárgyalásokban, Görögországban gal mindent megteszünk azért, hogy a az ENSZ égisze alatt megoldjuk az elnevezés problémát. Stratégiai gondolkodásra van most szükség. Sokszor válságkezelés intézkedéseket teszünk, de ennek az ideje most már elmúlt, és most már stratégiai gondolatokra van szükség, amíg, amikor a e, bővítéssel kapcsolatban döntéseket hozunk. A múltbeli bővítések alkalmával egy dolog kikristályosodott, az obstrukció nem szül megfelelő környezetet, tehát e, a kétoldalú különbségeket nem obstrukciókkal lehet megoldani, sőt, az euróatlanti integráció megkönnyítése oldja meg a problémákat. Az EU története is azt mutatja, hogy a nyitott kétoldalú problémákat az integráció oldja meg, és erre van szükség főleg válság közepette. Az EU csatlakozási tárgyalások, illetve a név problémá megoldása véleményem szerint egyszerre is történhet, hogy világosan fogalmazzak, Macedóniának fűződik leginkább ahhoz érdeke, hogy a névvel kapcsolatos problémát megoldjuk. Ez lassította le a múltban a csatlakozási folyamatot, és ezt az üzenetet szeretném a régió többi országához eljutatni. Nem az obstrukció az értekünk, nem erre játszunk, hanem a regionális stabilitás, a regionális, a régió gazdagsága a célunk, illetve hogy legyen közös jövőnk. Macedóniának nincs más alternatívája, mint hogy az EU tagság mellett kötelezze el magát. Az elmúlt 20 évben egy sikeres politika volt. Ez egy olyan út, amit az országon belül a népesség leginkább támogat jelenleg több mint 90% ennek a támogatottsága. Ez azt jelenti, hogy konszenzus van ezzel kapcsolatban. Az idei éves jelentés ismételten felhívta az összes tagállamot arra, hogy nyissák meg a csatlakozási tárgyalásokat, és biztosítom önöket arról, hogy nem csak a macedóniak, hanem az Európai Uniók is számára is pozitív majd, lesz majd ez a fejlemény. Tudjuk, hogy, az Európ- hogy Európában nagyon komoly gazdasági nehézségeket okoz a válság, de hát miután a belső piacnak mi is részei vagyunk, ismerjük ezt. De azt gondolom, hogy ilyen nehéz időkben az a lehető legjobb beruházás, befektetés, hogyha, folyt, hogyha folytatjuk a Balkánnal és Macedóniával a bővítés, csatlakozási tárgyalásokat. És ezt természetesen nem lehet csak megtenni, hogyha egy logikus döntéssor van mögötte, ez jót tesz a fenntartható fejlődésnek. A Nobel békedi, is nyilvánvalóvá teszi, hogy az elkötelezett azon értékeket, ami mellett elkötelezett az Európai Unió folytatni kell. A Balkánon nagyon fontos lenne az Európai Unió szavahidőség szempontjából, hogy csatlakozni tudjon előbb-utóbb Macedónia, hogyha az EU saját portája előtt nem nem tud teljesíteni, nem szava hihető, akkor valószínűleg a világ színpadon eh, el, is elveszti hitét. Alternative to that. Mi nekünk hinnünk kell a Balkánon a reformoknak, ugyanakkor az EU-nak az egyéni eredmények alapján kell döntenie a hozzáállásán. Amikor ez megtörténik, akkor ennek logikus, pozitív hatása lesz ott helyszínen. Nyilvánvalóan az EU bővítési folyamatnak a szavahihetéséget meg kell e, e, őriznie, és e, az Európai Unió felé mozgás során megfelelő súlyt kell nekik, súlyjal kell szerepelniük. A decemberben a tárgyalások során a Görögország, amely a bővítési folyamatnak egy fontos szereplője, fontos szerepe van, hogy ebben a régióban a, újra élénkítse az EU szerepét és az EU soros elnökségét. Szeretném Winston Churchill-t idézni itt, a nagyság ára a felelősség. Ez a felelősség azokra is vonatkozik, akikre, akik szeretnének a klub tagjai válni, és azok, akik már benne vannak a klubban. Tehát olyan környezetet kell biztosítani, ami mindenki számára kedvező lesz, és úgy érezzük, hogy valamikor majd sikerül úgy döntenünk, hogy önök a megfelelő döntéseket hozták. Közös a felelősségünk, és közös a jövőnk is, és hiszem, hogy az európai egyesítés folyamata a mind a Macedón köztársaság, mind az Európai Unió állampolgárai számára előnyökkel jár. Köszönöm szépen a figyelmüket, és most várom a kérdéseket és a megjegyzéseiket. Köszönöm. Thank you, Minister I... Köszönjük szépen, Popovsky úr, és most Sácsi Makakis úr kap szót. Köszönöm szépen. A vegyes delegáció társ elnökeként először is szeretnék köszönetet mondani a jó együttműködését Popovszki miniszter úrnak, és Lebavcov eh, nagykövetnek is köszönettel tartozok a jó együttműködését. Először is szeretnék gratulálni önnek, nagyon profi módon mondta el eh, azt, hogy a gazdasági válság idén hogyan kívánnak ellenállni a válságnak. Ez nagyon figyelemre méltó, és amit nagyon fontosnak tartok az az, hogy a népesség 90%-ban továbbra is az európai ö, utat választja, ez kiemelkedő, ez óriási különbség azzal a hangulattal szema, amit az Európai Unió számos tagállamában tapasztalhatunk. És ez szerintem az önök politikájához is kötődik. Mi elégedettek vagyunk a reform előlépésekkel, ez benne van a jelentésünkben, és a vitáinkban is ezt gyakran kifejezzük az Európai Bizottsággal, és ezt gyakran megvitatjuk. Mindig barátságosan és jól fogadnak bennünket akkor, amikor ellátogatunk Önökhöz, és eh, nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy magas szintű csatlakozási tárgyalások folynak. Ezt ön is elmondta, a miniszter úr, hogy ez nem lehet pótléka, helyettesítője a csatlakozási tárgyalásoknak. Sajnálatos módon ez a párbeszéd egy olyan fajta dinamikát hozott létre, amely az euró részéről is tapasztalt, és az önök részéről is, és ezért szeretném Arifi miniszterelnök helyettes asszony tevékenységet kiemelni, aki nagyon keményen részt vesz ebben a folyamatban. Természetesen mindkét oldalon vannak kihívások, ezt nem szabad eltitkolnunk, elismerjük a jogállamiság, ter- jogállamiság terén tett előlépéseket, azonban még mindig sokat kell tennünk az igazságszolgáltatás területén, bár most már láthatóak az előrépések a korrupció leküzdésére, külön figyelmet kell szín, szentelni, sokat kell még itt tenni, de ez nem csak önöknél gond. A média szólásszabadság kapcsán nehéz helyzetben voltunk egy évvel ezelőtt, erről beszéltünk, nyílt párbeszédet folytattunk erről, egy kör, azt, kerekasztal beszélgetés jött létre, és ennek végén örömmel állapíthattuk meg, majd ezek a kerekasztal beszélgetések a média képviselői, illetve a kormányzat képviselői között előrelépéseket eredményeztek. Nagyon fontos az számunkra, hogy lássuk, hogy hogyan értik meg egymáshoz ott élő népek. Ez évben voltak érdekes esetek, incidensek, amelyeket persze nem szabad túlmagyarázni, de ezeket elfelejteni sem szabad. Voltak villongások az etnikai csoportok között, ezek erőszakba torkolottak, voltak sérültek is. Az elmúlt héten zászlókat égettek, és ez mindig egy jelzés arra vonatkozólag, hogy az Ohridi megállapodást igenis be kell tartani. Szeretnék két megjegyzést tenni a szomszédsági kapcsolatokkal összefüggésben. Természetesen van még a név megoldatlan kérdése. nem régiben volt egy levélváltás ön között, miniszter úr, illetve az aténi kollégája között. Ez már egy jó kezdet. Viszont ezt az esélyt most ki kell használnunk arra, hogy a konfliktus sikerüljön lezárni. Ami a szomszédsági kapcsolatokat illeti Bulgáriával, itt a hangulat megváltoztatását konstatáltuk a delegációban, de a szabadságban folytatott vitáink kapcsán is. Továbbra is rosszak a kapcsolatok Bulgáriával, és ezért szeretnénk ügyelni arra, és szeretnénk egy kicsit arra törekedni, hogy a Bulgáriával folytatott párbeszéd se e, hátrafele haladjon, hanem inkább előre az integráció irányába. Richard Howittnak szeretnék köszönetet mondani, aki jelentés készítő, és akivel nagyon-nagyon jól együttműködünk, nagy utazó és nagy barátja a csatlakozási folyamatnak, és nagyon erős partner ő számunkra a munkánk során. Köszönöm szépen, elnök úr! Yes. Kollég. Kedves kollégák! Keves időnk maradt a kérdésekre és a válaszokra. És ezért kérem a kollégákat, azoktól, akik sokan vannak a listán, hogy rövidek legyenek. Szalafranka úr kapja az elsőt. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm Pavovski miniszter urat. Miniszter urat. Láttuk, hogy a függésben lévő kérdésekben nagy el, előlépéseket tett ország, a igazságügyre gondolok, bírói függetlenség, stb. stb. Ismeri a parlament álláspontját, ismeri a bizottság jelentését, Nos, ma mielőtt ide látogatott az Egyesült Államok nagykövete volt itt, beszéltünk a válságról, beszéltünk a közel-keleti problémáról, az arab tavaszról, az egyiptomi helyzetről, az iráni atomproblémáról. A kérdése nem igazán kérdés, hanem konstatálnám, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy ilyen komoly kihívással szemben az Európai Unió 21. 21. században nem tudunk megegyezni az országa elnevezése ügyében. Ön azt mondja, hogy, ha meg, hogy a párbeszéden keresztül meg lehet oldani ezt a kérdést. Ugye Görögország az EU tagja, azt hiszem, hogy minden lehetősége megvan arra, hogy megtalálja a megoldást, és az ENSZ közvetítésével ezt a túl hosszú ideje tartó konfliktus sikerüljön megoldani. Az Európai Uniónak stratégiai érdekei is, hogy megvalósuljon a kibővítés erre említést tett, erről említést tett ön is, és nyilván Görögországnak is érdeke ez. Azt gondolom, hogy egyszer mindenkorán le kell tudni zárni ezt a konfliktust, már túlságosan régóta húzzuk magunk után ezt a konfliktust. Köszönöm. Róit. Howitt úr. Köszönöm szépen. Szeretnék megköszönni Poposzki úrnak, ahogy Csacimakákis úr is mondta, nagyon örülünk annak, hogy hogy itt megjelent, hogy rövid legyek, szeretném csak támogatni azt, hogy az Európai Tanács elkezdje a tárgyalásokat. Szalafranka úrnak annyit mondanék, hogy Füle úr idén más megközelítést alkalmazott, és azt mondta, hogy ezeket a tárgyalási időszak előtt talán e, tárgyalásra lehetne vinni. És meghallgattam, amit Poposzki külügyminiszter úr e, mondott, és valóban támogatom az EU bővítést, de ez számunkra még nagyobb feladatot jelent, hiszen nekünk is meg kell tenni a megfelelő lépéseket. Koppa asszony volt az előadója ennek a kérdésnek, és nagyon megfelelő elvet követve kétoldalú feladatokról beszél, és a parlament megszavazta ezt, és szerintem ez messzire tekintő, komoly elveket követő jelentés volt. A magas szintű tárgyalási folyamat új lendületet adott, de ez egy, szerintem egy rövid távú gyorsító. Egyet ért e, azzal, hogy a helyzet most más, mint egy évvel ezelőtt, hiszen most már e, nem tudunk ilyen friss ösztönzőt e, nyújtani, épp ezért december 10-en nagyon fontos. Megkérdezem, Pavolszki urat, hogy amikor a svéd külügyminiszter Skopjéba ellátogatott, és utaltak a többi nyugat-balkáni országra, ahol még mindig van konfliktus és felmerül a kérdés, hogy erőszaknak kell meg, e megtörténni ezekkel az országokkal, mielőtt az EU tesz valamit. Tehát én egyetértek a svéd nagykövettel, vagy külügyminiszterrel ezzel kapcsolatban. Végül pedig a miniszterelnökkel való találkozásom után valóban úgy találom, hogy többet kell tennünk hogy Bulgária valóban többet vállaljon. Vannak brüsszeli cinikusok, akik azt mondják, hogy a békéltetési intézkedések, amelyeket Skopje tett, a múlt hónapban, azok majd decemberben nem feltétlenül fognak folytatódni. Én nem hiszek ezeknek a cinikusoknak. Remélem, hogy az a békéltető megközelítés tovább folytatódik, és szeretném, hogyha ezt jegyzőkönyvbe vennék. Köszönöm. Koppa asszony. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm Popovski miniszter ulat itt. Mindig nagy öröm számunkra, hogyha meghallgathatjuk ebben a szakbizottságban. A kérdésem e, a görög javaslathoz e, kapcsolatos, az egyetértési e, memorandummal kapcsolatban. A válaszában, válaszokban a közös bizalmat, a szomszédi kapcsolatokat, és megerősített kétoldalú kapcsolatokat hangsúlyozott. Ugyanakkor nem világos, hogy elfogadták-e a görög javaslatot. Hogyha igen, akkor mikor kezdődhetnek az ezzel kapcsolatos tárgyalások. Ha nem, akkor miért nem javaz, fogadták el a görög javaslatot? És Atén és Skopje közötti egyetértési nyilatkozat az nem teremthetne pozitív környezetet, légkört a kérdések megoldására, különösen a különleges képviselő, USA képviselő segítségével. Köszönöm. Kirillov úr, két kérdésem van. Az első, azzal kapcsolatos, hogy a korábbi külügyminiszterrel való találkozásom során emlékeztettem arra, hogy öt évvel ezelőtt feltettem neki a kérdést ebben a szakbizottságban, hogy miért van ennyire intoleránsak a macedónia állampolgárokkal kapcsolatban, akik a bolgár állampolgárságot elfogadták. És miért van ez? Hiszen vannak szerbek, horvátok, németek, akikkel kapcsolatban ez nem okoz problémát. Azt mondta, hogy ez a múltnak a maradványa. De hát meddig akarják megőrizni ezeket a maradványokat, hiszen vannak emberek, akik bolgárnak érezzik magukat, tehát miért kezelik őket így az igazságszolgáltatásban? A második kérdésem, egy, körülbelül egy héttel ezelőtt egy konferencián vettem részt, amely a, egy nagy költőnkkel, akit az antifasiszta tevékenységé miatt elítéltek, foglalkoztunk. Ez közvetlen múlt, és ez a költő bolgáról írt, és az egész világon ismerik. Ez pedig akkor provokációnak, provokációnak bizonyul. Tehát ez ellentmond mindazon állításoknak, hogy szeretnék folytatni ezt a párbeszédet. Tehát kérem válaszoljon erre a kérdésre. Kovácsev úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt, miniszter úr, a szakbizottságban, és szeretnék koncentrálni a jobb partnerségre. Bulgáriával, hiszen mi mindig támogattuk Macedónia csatlakozását az Európai Unióhoz. De látnunk kell a probléma magját is. Egészen sokáig Macedónia és Bulgária szinonim módon voltak használva, mint nevek, és a kommunista internacionálé volt az, amely a két nemzetet szétválasztotta, és ez sikerült is. Úgy gondolom, hogy a Skopjében található intolerancia mindenképpen véget kell, hogy érjen. Azt mondta, hogy nem igazán tudják, hogy a bolgárokat Macedóniában diszkriminálnák, viszont én arra szólítom fel, hogy menjen el ezekhez az emberekhez, találkozzon velük. Félnek, félnek eh, kimondani azt, hogy őseik eh, bolgárok voltak, eh, félnek bolgár neveket viselni. Jaroszláv Mezinszkit például elítélték egy koholt perben Macedóniában csak azért, mert azt mondta, hogy Macedón bolgárnak vallja magát. Azt láthatjuk, hogy Tito kommunista Jugoszláviája, illetve a jelenlegi szkopjai ideológia között igazából nincsen nagy különbség, és ez nagyon sajnálatos számunkra. Bulgária nem gördít akadályt Macedónia útjába, Európa irányába, viszont vannak olyan kérdések, amelyeket Brüsszelben sem lehet megoldani. Ő azt mondta, hogy hagyjuk a történelmet a történelszekre, de, de nem ezt teszi. A történelmet arra használja fel, hogy egy nemzeti identitást hozzon létre, amely igazából provokálja Bulgáriát. Végezetül az ön szóvivője nagyon negatívat mondott Macedónia szomszédos országairól, amelyek EU tagok. Osztja-e a szóvivőjének ezen véleményét, és mit gondol egy olyan megállapodásról, amit 1989-re kapcsolatban hoztak létre? Kedves kollégák, fennállnak a veszélye, hogyha nem teszik fel gyorsan a kérdést, akkor nem kapjuk meg a választ. Fajon asszony. Lulacsek asszony. Krizogélosz. Nyinszki képviselőről. Gyorsan, gyorsan, kérem, gyorsan. Mrs. Fajon. Hvala lepa predsedujoči in hvala ministru Popovskemu za Köszönöm szépen, megköszönöm Popovski miniszter úr a beszámolóját. Nem szeretnék részletekbe venni, sok mindent hallottunk, ne vesztegessük az időt, remélem, hogy betartja az összes ígéretét Bulgáriával kapcsolatban, és remélem, hogy a jövő év egyfajta vízválasztó lesz a elnevezéssel kapcsolatban a kollégák tartak már korrupcióra, én másról szeretnék most beszélni. A menedék kérők elhagyják Macedóniát. Kérdésem, hogy mit tesz a kormánya annak, el, annak érdekében, hogy a, ezen új menedékesek hullámát behatárolja. Elképzelhető azt is, hogy a menedék rezsimet befagyasztják. Hát a, jelenlegi, a dolgok jelenlegi állása szerint az EU-ban a tagállamok eh, Szerbia, Macedónia és Bosznia-Hercegovina esetében ezt a befagyasztást akár kérvényezhetik is. Nem csak kisebbségek képviselői ezek, hanem fiatalok, akik nem nagyon dolgoztak még életükben, és úgy vélik, hogy majd külföldön találnak munkát. A különböző turista irodákkal kapcsolatban hogyan vélekednek, ők még mindig adnak el menekjegyeket fiataloknak, hogy külföldre távozzanak. Mit lehet a, ezen immigrációs hullám ellen tenni? A régióból erednek ezek a, ezek a bevándorlók, vannak még olyan országok, amelyek még nem tagjai a belső piacnak, és elképzelhető, hogy Németországban vagy, vagy Svédországban egy új rendszert vezetnek be ezzel kapcsolatban. Hogy vélekedik erről? Lunacek azt mondja. Köszönöm szépen, elnök úr! A zöldek is üdvözlik önt, Papovski úr! A frakció nevében mindig is támogattuk azt, hogy Macedóniával megnyissuk a csatlakozási tárgyalásokat. Sajnáltam mindig is azt, hogy Görögország ezt blokkolta, és remélem, hogy Bulgária nem tesz hasonlót. A, a kétoldalú gondok, tagállamok blokkolják a többieket, hogy elkezdjék elkezdjük a csatlakozási tárgyalásokat, tehát hát ez nem az európai szellemben történik. Két dologról szeretnék beszélni. Az első, amire a többiek már utaltak, az Okriti Egyezmény után tíz évvel az etnikumok közötti kapcsolatok, hát még messze vannak az ideálistól, hogy finoman fogalmazza, tehát még van mit csiszolni, ezen, a, ezen az ügyön, meg kell teremteni a szükséges feltételeket, már gyerekkorban el kell kezdeni az erre való nevelést. Kérdésem, hogy ez ügyben mit tesznek óvodában, általános iskolában, középiskolában mit tesznek a helyi önkormányzatok, mit tesz a kormány azért, hogy megvalósuljanak az etnikum közi iskolák, mi van a tankönyvekben, a történelemkönyvekben, hogyha egy macedon identitást akarnak kikovácsolni, akkor nagyon fontos, hogy az összes etnikum is így gondolkodjon. A következő téma az LGBT jogok kérdése. Macedónia a szexuális orientáció kifejezés nem szerepelteti a diszkrimináció ellenes jogszabályban, illetve a LGBT-ket diszkriminálják. Homofóbiával kapcsolatban mit tesznek? Mont- Montenegro kezdte el, nemrégiben jó lenne, hogyha a macedónok, macedón polgárok is félelem nélkül élhetnének. Krizogénosz úr következik, köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök úr, három kérdésem lenne. A civil társadalom nagyon fontos szerepet játszik, amikor a demokrácia megérésítéséről van szó, amikor az etnikai csoportok közötti különbségek elleni harcról van szó. Vannak-e javaslatok azzal kapcsolatban, hogy megerősítsék a civil társadalmat? A második kérdés, a környezetvédelem mindannyiunk számára nagyon fontos. Amikor a csatlakozásról beszélünk, akkor fontosak ezek a kérdések. Ön megpróbálják ezt az európai politikák körébe venni. Harmadik pedig, amikor többszörött nemet mondanak, vannak-e olyan elemék, amelyek a sikert bizonyítanák? Mecki asszony. Korábbi miniszterként, olyanként, aki 14 évvel ezelőtt aláírta azt a nyilatkozatot, és úgy, mint aki ismeri Macedóniát nagyon jól, Popovski miniszter urat szeretném megkérdezni arról, hogy személy szerint tenne -e azért, hogy javuljanak a Bulgáriával fenntartott kapcsolatok, és javítana-e azon macedón állampolgárok helyzetén, akiknek bolgár állampolgársága is van. Egyetettek Lunacsek asszonynal, amikor azt mondja, hogy ha minden ilyen ország Európai Uniós tagállama válik, akkor kevesebb probléma lesz. Tudjuk, hogy az Európai Unióban bizonyos elvekhez, szabályokhoz kell tartani magunkat, és ezek az értékek nagyon fontosak számunkra. Öt percet kap a válaszra Supermanként. Megpróbálok akkor csoportosítva válaszolni rájuk. Nem látok más megoldást. Jó. Először is a jelenlegi helyzet milyen hozzáadott érdéket ad. Hogy, tehát azt illetően, hogyha tá- csatlakozási tárgyalások felé mozdulunk el, vagy nem. Azt hiszem, hogy a környezetvédelem, a kritériumok, a jó szomszédsági politikák javítása, mindezek a kérdések kapcsolatosak azzal, hogy a csatlakozási tárgyalások a legjobb eszköz az ahhoz, hogy ezek megtörténjenek, vagy pozitív módon elmozduljunk. A korábbi bővítések tapasztalata ezt mutatja. És az, hogy van egy csatlakozási folyamat, és a fejezetek megnyitása vagy lezárása, az bizonyos módon az európai kritériumoknak való megfelelést alakította. A környezetvédelemmel kapcsolatban a helyzet a következő, a stabilizációs és társulási egyezmény, a 10-12 évvel ezelőtt írtuk eh, alá. És vannak albizottságok, amelyek különböző témákkal foglalkoznak, például az igazságszolgáltatás, jogállamiság, gazdaság, csatlakozás, stb. Tehát ezekben a szakbizottságban nincs mit megbeszélni, mert a tagjelölt országonak a státusza, de hogyha nem kezdjük el a csatlakozási tárgyalásokat, akkor nincsen semmi, amit tehetünk, tehát nincsen munkánk. Tehát minél gyorsabban elkezdjük a csatlakozási tárgyalásokat, annál jobb, mert hogyha ez nem történt meg, akkor nem tudják, hogy mit csináljanak. Aztán az ilyenfajta helyzetnek a, az életképessége. Az európai döntéshazatalt elsősorban a válságkezelési alapon ítélték meg, annak az eredményei alapján. A bővítési folyamatban stratégiai gondolkodásra van szükség. Igen, sokat kell, sokkal több reformot kell hozni. De amit eddig elértünk, tehát, hogy eredményeket hoztunk, hét évig tagjelölt ország, négy éve a tárgyalások kezdésének a javaslata, az tulajdonképpen egy csoda, hiszen senki sem tehát mások más folyamatot követtek, tehát azt mondták sokan, hogy olyan jó tagjelölt voltak, volt, hogy nem akarjuk őket, önöket elveszteni. Tehát a következő stádium az valóban még bonyolultabb reformokat igényel. A különböző kérdések, eh, és ide tartozik a bolgár és macedon eh, állampolgárság kérdése is. Eh, ez egy olyan kérdés, amit csak európai módon lehet kezelni. Tehát a nyitott európai térségben az emberek döntik el, hogy hogyan éreznek, milyen nemzetiségűnek érzik magukat, ezt kellene figyelembe venni. És hogyha ezt a kritériumok tekintve vizsgáljuk, akkor valószínűleg a macedón helyzet a legrosszabb, hiszen most küzdködünk azzal, hogy e, megfeleljünk a helyzetnek. Hiszen e, hogyha európai elvekre épülnének ezek a kérdések, akkor nem lennének e, megkülönböztetések. Szerintem a jogrendet kellene, jogállamiságot kellene alkalmazni mindegyik országban, és nem kellene összekeverni a korrupciót e- eseteket, a határokon átnyúló bűnözést és a nemzetiség kérdéseit. Azt hiszem, hogy ezeket világ, tehát világosan meg kell különböztetni, tehát ne legyenek különbségek a klubban lévő tagok és a klubon kívüliek között. Mi világosan látjuk, hogy melyik kérdésekre kell koncentrálnunk, mi a mellett megpróbálunk olyan kérésekkel is foglalkozni, mint Görögország érzései azzal kapcsolatban, hogy van egy olyan ország a világon, amely Macedóniának hívja magát. Szerintünk az egyetlen megoldás a jogállamiság alapjából kiindulni. Van egy 95-ös ideiglenes megállapodás, Szerintem ezeket a kritériumokat tiszteletben kell tartani őket, méghozzá nem szelektív módon. Van egy egyetértési nyilatkozat, nyilvánvalóan ez mivel egyetlen egyik fél próbált megállapodásra jutni, az azért elfogult, de az egyetértési nyilatkozat az mindkét országnak a szempontjait próbálja figyelembe venni. Épp ezért hangsúlyozni kell, hogy Macedóniának nincsenek területi követelései, nem akarja megváltoztatni a határokat, nem akar senkit sem fenyegetni, az a valóságot tükrözi. Tehát épp ezért ezt figyelembe kell venni, amikor megállapodásokat kötünk, amikor egymásnak üzeneteket küldünk tisztelőben akarjuk tartani a kötelezettségvállalásainkat? Nyilvánvalóan. Akár legyen ez az ideiglenes megállapodás Görögországban, vagy a kétoldalú megállapodásokat illetően Bulgáriával. Bármilyen más jó, állam hogyha tiszteletben tartja ezeket a szabályokat, akkor azt hiszem, hogy a megértés kölcsönös lesz. Szalafranka úr kérdése a kérdésével kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy nyilvánvalóan, ha a tagállam valaki, akkor az egy olyan valóság, amit nem e, hagyhatunk figyelmen kívül és az ösztözőket illetően Macedónia legmagasabb, legnagyobb prioritása eh, egy olyan kérdés eh, megoldása, amely évek óta akadálya az EU-hoz való csatlakozásunknak. Hiszen a lakosság 90%-a szeretne ehhez a klubhoz, klubhoz csatlakozni. Ugyanakkor van egy tagállamnak az álláspontja, amely meg szeretné kerülni a csatlakozási tárgyalások, vagy a NATO eh, tagság kérdését. De hát ez az a kényelemet, amit az EU-s tagság eh, nyújt. De ha megtartjuk a bővítési folyamatnak a logikáját, és a közös érdekekre koncentrálunk, tehát hogy mindenki benne legyen, a klubnak a tagja legyen, akkor valószínűbb, hogy megoldást találunk a továbbra is függő név kérdésében. Ez a legjobb esély, nincsen könnyű megoldás, hiszen, akkor a, hiszen a csatlakozási folyamat 35 fejezetét meg kell nyitni és lezárni, és önök, a, a, mint parlament, eléggé nyomorúságosát tehetik az életét egy tagjelölt országnak, hogyha ezeket nem követi. De minden esetre mi szeretnénk, hogyha az értékelés alapján igazságos esélyt biztosítanak nekünk. A konfliktusokat illetően a döntéshozatali folyamatban nehéz megmagyarázni az állampolgároknak, de az intézmények, eurós intézmények számára könnyű, hogy a legkönnyebb megoldás, hogyha nem teszünk semmit. De szerintem nem ez a megfelelő megoldás. És azt hiszem, hogy idén Eh, azóta, hogy Macedónia eh, tagjelölt országá vált, eh, a legerősebb a helyzet a csatlakozási tárgyalások elkezdése számára. Épp ezért döntést kellene hozni. Macedónia um, Macedonia and uh, prosecution of Bulgarians and, and Vaptsarov uh, uh, and Tito, etc. I'm not a historian